Dear colleagues. Kedves kollégák! Kedves képviselők, kedves nemzeti parlamenti képviselők, tisztelt az Európai Parlament tisztelt alelnöke, tisztelt főigazgató, tisztelt hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy megnyitom, megnyithatom ezt a parlamentközi ülést, az, amely az alapjogi aspektusokról szól, és eh, a roma inklúzióról, az a cigányellenesség elleni harcról. Az Európai Parlament és a Libe Bizottság nagy figyelemmel követték ezt a témát. Október 2017. október 27. 25-én elfogadtunk egy nyilatkozatot az Európai Unió roma inklúziójával kapcsolatban, illetve a ellenesség elleni harc eh, témájában. És ez eh, aláhúzza azt, hogy európai és nemzeti programok keretében egy sor támogatást nyújtottunk annak érdekében, hogy ezeket a projekteket megvalósítsuk, de mégis ennek ellenére eh, ennek a eh, közösségnek az életkörülményei, illetve a roma kérdés nem javult eh, megfelelő módon. A diszkrimináció és a kirekesztés témája még mindig nagyon fontos, és ez az állásfoglalás utal számos olyan témára, eh, amelyek a roma integrációs stratégia teljes végrehajtására vonatkoznak tagállami szinten, illetve az Európai Bizottságot arra szólítja fel, hogy a nemzeti roma integrációs stratégiát erősítse meg, és javítsa és tegye átfogóbbá az erre vonatkozó megközelítést. Ez a rendezvény, ez most lehetőséget biztosít arra, hogy egy évvel később mérleget vonjunk a nemzeti és európai előrelépésről a nemzeti parlamenti kollégákkal együtt. Ami az ülés nyelvi támogatását illeti, minden E, európai nyelven, kivéve dánul, lettül, e, e, gélik nyelven és máltaiul nem áll rendelkezésre tolmácsolás, az összes többi hivatalos Európai Uniós nyelven van tolmácsolás. Sok szeretettel köszöntöm az Európai Parlament alelnökét, illetve Doris Torfslénét, Ausztria eh, állandó képviseletének munkatársát, és Tuna Aszalámot eh, az Európai Bizottság eh, fogyasztóvédelmi főigazgatóságának munkatársát, és most pedig meg fogom adni a szót Járok a Líviának, az Európai Parlament alelnökének, aki az első hozzászóló a ma délutáni ülésen. Tessék öné a szó, alelnök asszony, köszönöm szépen, elnök asszony, tiszt tisztelt képviselők, kedves Szorája Prost! Nagyon örülök, hogy itt lehetek ezen a rendezvényen, és üdvözhet, üdvözhet, üdvözölhetem Önöket Tajani elnök úr nevében. Az Európai Parlament mindig is öm, úttörő volt ezen a téren. Buzek elnök úr volt az, aki megértette, hogy ha nem lépünk fel egységesen, akkor a bizottság nem fogja komolyan venni a javaslatainkat, úgyhogy ö, Barózó urat felkereste egy informális rendezvény keretében, és ő volt az, aki ezt a témát felvetette a parlament támogatásának és a frakciók támogatásának köszönhetően, akik támogatták az állásfoglalást. Végül a magyar kormánynak 2011-ben könnyű dolga volt, amikor a tanácsban ezt az anyagot előre vitte. Amikor azt mondom, hogy könnyű dolga volt, akkor ezt azért mondom, mert a 2011-es időszakban a gazdasági integráció határozta meg az az agendát, és azt mondtuk, hogy ötször, bebizonyítottuk, hogy ötször olcsóbb bevonni a szegényeket, mint nem bevonni őket. Bebizonyítottuk azt is, hogy ha különböző tagállamok gazdasági közeledését veszélyeztetjük, hogyha a nőket, a szegényeket és a romákat nem vonjuk be a munkaerőpiacba. Annak idején sokat dolgoztunk, és azt mondtuk, hogy ha ez az irányelv működik, működőképes lesz, akkor az európai keret stratégia önmagában elegendő lesz. Néhány évvel később Soraya Prost asszony újra felvetette ezt a témát, megvizsgálta ezt a témát, és úgy látta, hogy a végrehajtás kifejezetten gyenge, és ez veszélyezteti az egyéb területek sikerét. 2010-ben a 45 millióan éltek szegénységben e, Európában, és azt kértük az Európai Bizottságtól, hogy egy Roma Task Force-ot hozzon létre, egy munkacsoportot, és az európai szegénység e, új térképét hozzák létre, és akkor megállapították, hogy a szegények 50%-a roma, és a többiek, akik nem roma származásúak, de ugyanolyan szegénységben élnek, ugyanabban a cipőben járnak. Úgyhogy 43 millió ember érdekében hoztuk létre ezt az anyagot, és nekik közülük 10 millióan romák, most már több mint 100 millió emberről van szó, akik, a szegénység, akik szegénységben élnek, és még mindig 8-10 millió roma. A nemzeti hatóságok minden megpróbálták megpróbálták az ígéreteket teljesíteni, a bizottság, a parlament, a tagállami ígéreteket. Mégis azt látjuk, hogy számos támogatás, nagy mértékű támogatás ellenére ez a gépezet, a bizottsági gépezet és a tagállami gépezet, amely a szegénység elleni harccal foglalkozik, nem használják ki eléggé a strukturális alapokat, a, a szociális alapot, és nem tartottuk megfelelőnek a roma inklúziót, és a deszegregáció témájával nem foglalkoztunk eleget az elmúlt öt évben, mert a gazdasági kérdésekkel foglalkoztunk. Nagyon kevés volt a roma be, részvétel ezekben a folyamatban, és nagyon fontos, hogy őket is bevonjuk a folyamatba. A kutatásaink azt mutatják, hogy azok a projektek, amelyeket nem a romák vezettek, de a helyi roma közösségekre támaszkodtak, ezek sokkal fenntarthatóbbak és sikeresebbek voltak. Annak idején, amikor a kollégák azt kérdezték tőlem, hogy a cigány ellenességet miért nem vesszük fel jobban a szövegben, már akkor is úgy éreztük, hogy jaj, de jó, hogy van ez az irányelv, amely nem szegregál bennünket, amely rólunk szól, egyszerűen ez már csak használatba kell venni. Azonban sajnos nem ez a helyzet. Soraya Prost bekezdésről bekezdésre haladta jelentésében, és ez arról szól, hogy milyen egyéb lépéseket kell eh, tenni eh, ebben az eh, irányelvben, hogy megváltoztassuk a diszkriminációs gyakorlatot. Azonban az, az mutatja a tapasztalat, hogy nem lehettem volna sikeres egész életemben, hogyha a szüleim nem támogattak volna bennünket. Amikor a szüleimnek beszámoltam arra, arról, hogy az iskolában engem esetleg csúfoltak, vagy cigánynak neveztek, vagy gypsynek neveztek, ez önmagában ezen az irányelv nem változtat, vagy a stratégia nem változtat, hanem az változtat, a szülők hozzáállása segített ebben, és arra ösztönöztek engem, hogy én is álljak ki mások érdekeiért is és akkor úgy értettem, hogy nálunk azért lehetett kiállni a romák jogaiért, mert az apám azért harcolt folyamatosan, hogy ne szegregált osztályba járjak, hanem hogy tanulhassak, hogy részt vehessek az oktatásban. Szoraja üzenete a diszkrimináció ellenességben annyira egyértelmű és annyira erős, nagyon fontos hogy legyenek munkahelyek, iskolák, óvodai helyek a e, romák számára, de ez nem működhet megfelelő oktatás nélkül, de ezzel egy időben semmi nem fog változni, hogyha nem változtatják meg az oktatási feltételeket, az lakhatási feltételeket, a munkahelyi feltételeket. Itt most nem csak az alapjogokról van szó, nem csak arról van szó, hogy diszkriminációra ne kerüljön sor, hanem arról is szó van, hogy ezek a projektek hatékonyak legyenek, hogy a pénz ne tűnjön el, hogy a romákat bevonják a folyamat elejétől a végéig. Ezért a parlamenti képviselők együtt egységesen azon dolgoznak, hogy támogassák az Európai Bizottság költségvetési tervezetét. Szorája az alapjogoki, alapjogi kérdésekről beszélt Lambert van Nistelrooy a strukturális alapokat nézte meg, aztán mi az ECOM bizottságban igyekeztünk dülőre jutni a következő költségvetéssel kapcsolatban, de közben arra jutottunk, amikor a jelentésen dolgoztuk, hogy a pénz az elmúlt hét évre elkülönített pénzt nem használták fel olyan mértékben, mint ahogy az elvárható volt. A jó hír az az, hogy 2022-ig még elég sok pénz áll rendelkezésre a roma e, programokra, a tagállamok e, számára e, rengeteg, számos kormány jó döntéseket hozott, más kormányok rossz döntéseket hoztak, de most itt az idő, hogy döntsünk erről, a pénz ne kerüljön vissza a központi költségvetésbe, hanem az eredeti célokat kövesse. Azt gondolom, hogy mielőtt mielőtt rátérünk a 7 éves költségvetési tervezésre, ebben a pillanatban, amikor megpróbáljuk a már a következő bizottságot meggyőzni arról, hogy ez az irányelv az eredeti célját kövesse, a legszegényebbeket integrálja az osztrák elnökséggel együtt biztosítani kell, hogy, hogy a biztosok lássák, tudják, hogy van még elég sok pénz ebben a programban, hogy a romák helyzetét megváltoztassuk. Az első feladatunk az, hogy az elmúlt tíz beszámolóját vagy jelentését vegyük alapul, ezek nem csak a romákról szól, csak, csak a szorája jelentése szól a romákról. A többi az mezőgazdaság, digitalizáció, intelligens falvak, mezőgazdaságpolitika, e, egy szegénység, egészségügy, a rák, például a roma lakosságnak ötször nagyobb az esélye, vagy kockázat arra, hogy rákban megbetegedjen, hétszer annyi, hogy hormonális betegségben megbetegedjen, 17 évvel előbb haláloznak el. Tehát megvannak az eszközeink, megvannak a lehetőségeink, használjuk ki ezt a jelentősét, és a többi hét jelentést is, amelyet megszavazott az Európai Parlament, hogy egy öt párt által támogatott határozatot tudjunk elfogadni, hogy ezzel a tanácsot, az osztrák elnökséget tudjuk támogatni, hogyha esetleg az Európai Bizottság erre még nem kész. Most kerül sor a félidős eh, felővizsgálatra. Eh, tavaly egy nyílt konzultációra került eh, sor a roma közösségekkel, szervezetekkel. Tudjuk, hogy mit, akarja, mit akarnak a roma szervezetek, mit akar a parlament. Mindannyian egységesen lépünk föl. 90%-os támogatással szavaztuk meg Szorája jelentését, az én korábbi jelentésemet is van elég pénz. Tudjuk, hogy a roma közösség számára nagyon nehéz ezt a témát az elkövetkezendő fél évben napirendre tűzni, és hogyha mi nem tesszük meg, akkor senki nem fogja megtenni. Az elkövetkezendő két hónapban, ha nem visszük előre ezt a témát, akkor elvesztettünk elszalasztunk egy nagyon fontos alkalmat. Úgyhogy azt, kérek, azt kérem mindenkitől, hogy együtt a nemzeti parlamentekkel közösen, egységesen lépjünk fel. A valódi lépések a nemzeti parlamentekben kezdődnek. Önök vissza fognak térni a nemzeti parlamentekbe, az országai különböző régióiból érkeztek, ismerik a helyi helyzetet, tudják, hogy az elmúlt hét évben milyen projektek valósultak meg, úgyhogy azt is tudják, hogy mi az, ami hiányzik az adott régióban. Úgyhogy nagyon fontosnak tartom, hogy a nemzeti parlamenti szintre vigyük ezt a vitát, mert a nemzeti parlamenti képviselők ismerik a helyzetet. Megvalósítható, még rövid időn belül is megvalósítható. Azt kérem önöktől, hogy az elmúlt, elkövetkezendő két hetekben a követségeken keresztül az új roma stratégiára nyújtsanak be javaslatokat. Köszönöm szépen. Thank you very much to our vice Köszönöm szépen, köszönöm szépen a lelnökünk asszonynak, hogy eláhúzta a legfontosabb dolgokat a roma kérdéssel kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy együtt dolgozzunk, az Európai Parlament és a nemzeti szint együtt, hiszen nemzeti szinten, illetve helyi szinten van szükség a munkára, éppen ezért a helyi együttműködés a legfontosabb Dr. Doris Slénernek adom meg a szót az osztrák soros elnökség képviseletében. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy meghívtak ide. Az osztrák elnökség üdvözli az alapvető jogokról tartott parlamentközi bizottság ülését. Köszönjük szépen a Libe szakbizottság kezdeményezését. Nagyon fontos ez a mai rendezvény. A cigány ellenességi küzdelem az egyik legfontosabb eleme a, a roma stratégiának. A legfont, nagyon fontos a legérzékenyebb EU polgárokat, legsérülékenyebbeket elérni, a diszkrimináció és előítéletek ellen küzdeni a romák, romákkal szemben. A cigány ellenesség a, az egyik a, legfontosabb oka a diszkriminációnak. Nagyon fontos ennek ismérveit felismerni az EU keret középtávú áttekintésénél 2020-ig az Európai Bizottság megerősítette azt, hogy nagyon fontos a cigány ellenesség és a diszkrimináció ellenesség elleni küzdelem az EU-s keretben és nemzeti összefüggésben is. A cigány ellenesség eh, elleni köz, eh, eh, küzdelem a frissített roma stratégia egyik legfontosabb pontja. A tanács 2013-ban elfogadtak egy jelentést, ennek célja a nemzeti stratégiák előmozdítása volt, illetve nemzeteken átnyúló együttműködés erősítése. Az ajánlás felhívta a figyelmet a cigány ellenesség elleni küzdelemre, és arra bátorítja a tagországokat, hogy pozitív cselekvéseket fogalmazzanak meg. Az Európai Unió Bécsi ügynöksége megállapította azt, hogy a kirekesztésnek az egyik legfőbb oka a cigány ellenesség. A tagországok arra kérték a bizottságot, hogy készítsen egy stratégiát 2020 utánra nézve is, most 2016-ban álláspontot fogalmazott meg az Európai Bizottság a 2020 utáni keretet illetően. Ausztriában november 27-én konferenciát szervez azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezelje a cigány ellenesség jelenségét. A konferencnek, a konferenciának a célja az, hogy egyértelmű ajánlásokat fogalmazzon meg azzal kapcsolatban, hogy a cigány ellenesség ellen hogyan lehet fellépni. Különböző érintetteket, nemzetközi szervezetek képviselőit, EU-s intézményeket hívtunk meg erre, nemzeti roma kontaktpontokat, tagjelölt országok képviselőit, illetve a regionális hatóságok képviselőit és civil szervezeteket, valamint egyetemek képviselőit. Az osztrák elnökség segíteni szeretné a nyitott konzultációs folyamatot azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell megközelíteni a cigány ellenesség jelenségét. Köszönöm szépen a figyelmet! Thank you. Köszönöm szépen. Most pedig Tina Asztola kap szót a DG Justice képviseletében a bizottságtól parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim! Én is ezzel szeretném kezdeni, hogy a Libe Szakbizottságnak köszönöm szépen ezt a kezdeményezést, parlamentközi eh, bizottsági ülés megszervezését, a romák inkluziójával kapcsolatban. A bizottság számára nagyon időszerű ez a konferencia, hiszen a, a roma keret értékelésére kerül sor. A lelnök asszonynak, járok a Líviának, köszönöm szépen a roma politika kialakításához való hozzájárulását, illetve a nemzeti roma integrációs stratégiák európai keretének kialakításához való hozzájárulását, és köszönöm szépen Szorája post jelentését jelentős munkát végeztek az említettek a 2020-as időszak utáni EU stratégia kialakítását illetően, és mindannyiuknak köszönöm szépen, hogy eljöttek a mai találkozóra, hiszen saját hatáskörükön belül hozzájárulnak ezen politika megvalósításához. Szövetségesek vagyunk ebben a folyamatban, annak érdekében, hogy a romák egyenlőségét megvalósítsuk. Legtöbben önök között tudják azt, hogy az EU-s keret értékelését lassan finalizáljuk. A 2018-as kommuniké közlemény a legfőbb pontokat összegzi, és novemberben tervezzük elfogadni ezt az értékelést. A közleményt a bizottság értékelési jelentésével együtt fogjuk közzétenni, illetve készült egy tanulmány is, amelyet külső szakértők igénybevételével végeztünk. 2011 és 2017 közötti időszakot fedi le ez a munka. A a hatékonyságról, a felhozzárásról, a koordinációról, illetve a fenntarthatóságról, illetve az EU-s hozzáadott eh, értékről, amelyet a keret biztosít. A keret kihívásainak elemzése, a lehetséges eh, politikai eh, javaslatokról való gondolkodást segíti 2020 után, nagyon sokat tettünk annak érdekében, hogy egy tisztességes, átlátható értékelést készítsünk, annak érdekében, hogy ez bizonyítéka lehessen a közös munkának. Mai üzenetem az, ér, üzenetem az értékelés előzetes megállapításaira támaszkodik. Ezek megállapítják eh, azt, hogy a cigány ellenesség ellen még erőteljesebben kell fellépni, beleértve a szociális és gazdasági inkluziót. Nagyon fontos a mérhető célok megvalósítása, amelyet bizonyos mutatók támasztanak alá, illetve egy inkluzív jellegű monitoring mechanizmus. És nagyon fontos a megerősített civil partnerség is. Az értékelés aláhúzza azt, hogy a keret célja erőteljesebbek is lehettek volna, különösen az oktatás területén. Nagyon fontos, hogy egy speciális diszkrimináció ellenes cél is megjelenjen a roma integráció céljai között, illetve a cigány ellenesség elleni küzdelemben. Nagyon fontos a roma lakosság körében az egyes alcsoportokat megszólítani, a nőket, gyermekeket és fiatal romákat olyan romákat, akik EU-s állampolgárok, illetve harmadik országok állampolgárai. Az értékelés azt jelzi, hogy szükség van egy fókuszáltabb megközelítésre ebben az összefüggésben, és mindezt az elmúlt hét vitái is alátámasztották amelyet az Európai Platformon folytattunk. Tudom, hogy önök közül néhányan ezen részt vettek, az egyenlőtlenségekre, a lakhatáshoz, egészségügyhöz való hozzáférésre összpontosítottunk, a cigány ellenesség egyik oka ahhoz, hogy nem férnek hozzá a romák az Európai Unióban a különböző szolgáltatásokhoz. Nagyon fontos az európai platform munkája, és a jövőbe mutató utat jelez. Nagyon fontos itt együtt dolgoznunk. Ami a 2020 utáni időszakot életi, hálás vagyok a mai kezdeményezésért, és mi is tükröztetni szeretnénk az itteni eredményeket, majd az anyagunkban várjuk a hozzájárulásaikat, illetve számítunk az önök munkájára. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a hozzászólásokat. Amikor cigány ellenességről beszélünk, akkor a polgárok egy része azt mondja, hogy olyan sok társadalmi réteg van, amely nem érzi úgy, hogy integrált, és az állásfoglalási indítványok itt a házban azt mutatják, azt mutatják, hogy a romák azok, akik nem csak hogy évszázadok diszkriminációjának voltak kitéve, hanem kirekesztésnek, erőszak áldozatai, adott esetben gyilkosságok áldozatai, a diszkrimináció és a kirekesztés folyamatos a 21. században is. Ez is azt jelzi, hogy éppen eljött az ideje annak, hogy cselekedjünk, ne csak állásfoglalási indítványokat fogadjunk el, ne csak pénzt juttassunk, támogatást, hanem hogy ennek megfelelően cselekedjünk. És köszönöm szépen mind a három előadó bevezetőjét. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Kedves kollégák, mielőtt áttérünk a következő részre, a bevezető szakasz után nem terveztünk kérdéseket, válaszokat, át is térünk a következő panára, és eh, egy másik kolléga kellene, hogy felváltson itt az elnöki poszton. El szeretném mondani, hogy 6 óráig ülésezünk ma. és a tolmácsok 6 órakor beregezték a munkát. Képem, kérek mindenkit, hogy ezt tartsa észben, hiszen a munkavállalók jogait is tiszteletben kell e, e tartanunk. Hát e, én ezt tudomásul vettem. Köszönöm szépen az előadók e, hozzászólásait, és akinek távoznia kell tőle, tőlük pedig elköszönünk. Azt gondolom, hogy tekintetben véve azt, hogy 6 óra után nem lesz tolmácsolás, kezdjük is el a munkát. Beszeretném mutatni az első szakasz hozzászólóit, melynek témája a romák inkluziója, alapvető jogok, és mielőtt megadom a szót meghívott vendégeinknek, szólnék néhány szót arról, hogy hogyan szervezzük a mai vitát. A következő formátumban dolgozunk. A nemzeti parlamentek két-két kép, képviselője, illetve az Európai Parlament egy képviselője kap szót egészen addig, amíg ki nem merítettük a hozzászólói listát. A nemzeti parlamenti képviselők amennyiben hozzá szeretnének szólni a vitához, kérjük őket, hogy töltsék ki az űrlapot a mai ülésre vonatkozóan, és ezt az űrlapot juttassák el a teremszolgáknak, a teremszolgák pedig idehozzák ezeket majd a pódiumra. A hozzászólók listáját ezen nyomtatványok alapján fogjuk összeállítani. Az Európai Parlament képviselői pedig fontos, hogy az elnökség felé készfeltartással jelezzék hozzászólási kérésüket. Egy kicsit elvesztem a papírjaim között. As regards now the first session, I invite first of all az első panelben Szorája Post asszony kérem meg, hogy jöjjön ide a 2017-es jelentés szerzőjét, hogy mutassa be jelentésének legfőbb elemeit, és Mielőtt megadom neki a szót, üdvözölni szeretném a szakbizottság elnökét, aki át is veszi tőlem az elnökletet. Thank you very much, and thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Birgit, hogy elnöklöd ezt, ezt az ülést ma eh, a az első fél órában. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy eljött és itt van. Nagyon fontos nap ez. Köszönöm minden kollégának, tagállami parlamenteknek, parlamenti képviselőknek, hogy ránk áldozzák az idejüket. Röviden hadd mutatkozzak be. Szorája Prósznak hívnak, a a svéd feminista kezdeményezés pártjának tagja vagyok, és én készítettem ezt a jelentést a roma integráció az Európai Unióban, ezen, ennek alapjogi aspektusai E, cigány ellenesség elleni harc. Az én jelentésemmel azt akartam megmutatni, hogy az e, romákat megvonják a jogaiktól, a cigány ellenesség miatt, a diszkrimináció miatt, és e, gyakran őket tekintik bűnbaknak, és gyakran súlyos, szélsőséges szegénységnek vannak kitéve azt gondolják, hogy a romák kevesebbre képesek, alacsonyabb rendűek nem tudnak ugyanolyan teljesítményt nyújtani, mint a nem romák, nem nem egyenjogú tagjai annak a társadalomban, amelyben, amelynek több száz éve tagjai. És lassan a romák is elhiszik ezt egyes esetekben a gyűlöletbeszéd, politikusok által elmondott gyűlöletbeszéd, a nők elleni erőszak, az rendőrök által alkalmazott erőszak, szegregáció az iskolában, lakhatás, rossz lakhatási körülmények, ezek a romák elleni diszkrimináció megvalósulásai, vagy például a nem szándékos hanyagság, elhanyagolás is fölmerülhet ez gyakran oda vezet, hogy a legtöbb roma család gyermeke nem tud részt venni az oktatásban. Nagyon sok program jön létre, amelynek a célja az, hogy a kirekeszteteket elérje, de a e, romákhoz nem jut el. Nincs megfelelő vízellátás, villamosenergiállátás, nincs közlekedés eh, ezen területek irányába, és nagyon sok eh, olyan roma telep van, ahol ezek az alapvető szolgáltatások nem állnak rendelkezésre. Sajnos mindannyian látjuk, hogy a roma és nem romák közötti eh, hézag egyértelműen megmutatkozik az élet minden területén. Elég, hogyha megnézzük az alapjogi ügynökség legújabb jelentését, a 16 és 24 év közötti romák 60, több mint 60 százaléka nem ok, vett részt, nem dolgozott, vagy nem vett részt oktatásban, és az Európai Uniós átlag 12 százalék. 63 százalék, tehát a romák esetében 12 százalék az átlag. Minden a harmadik roma eh, háztartásban nincs folyóvíz. Minden második roma eh, lakásban nincs WC, vagy nincs zuhanyzó. Minden ötödik háztartásban, vagy házban befolyik, beázik a tető. Általában három romából egy valamilyen zaklatásnak volt kitéve, és 4 százalékuk fizikai erőszakot is tapasztalt, amelynek motivációja a cigány ellenesség. Gyakran hallom azt, hogy a romák nem akarnak integrálni, a romák nem akarnak dolgozni, hogy őket kell okolni a saját helyzetükért. Itt hadd mondjam el, hogy Milos Szilmán, a cseh köztársaság elnöke néhány hete azt mondta, hogy a a romák lusták, és meg kellene verni őket. Hát két dolgot hadd mondjak el. Először is, senki nem akar szegény lenni, senki nem akar kirekesztődni, senki nem akar önszántából visszavonulni. Másodszor pedig ez teljesen tönkreteszi az emberek lelkivilágát, ha egész életében azt hallgatják, hogy nem érnek annyit, mint a társadalom többi eh, tagja. Napról napra emlékeztetnek mennünket erre. Néhány évvel ezelőtt, illetve nem régiben, eh, jöttem én csak rá, eh, hogy hogy én is egyenjogú tagja lehetek a társadalomnak. Még mindig nem hiszem ezt el teljesen, de hát 62 éves vagyok, és 55 évig úgy tekintettem magam, saját magamra, mint másodlagos vagy másodosztályú állampolgárra, mert ezt folyamatosan ezt kommunikálták felém teljes mértékben hozzájárultam a társadalom teljesítményéhez? Nem, nem, mert nem tudtam, mert ezt megakadályozták, mert azt mondták, hogy erre nem vagyok képes. Szerettem volna ezt megtenni? Természetesen, száz százalékban. Én szerettem volna a demokráciát, a, az ember szeretetet megélni és támogatni. Itt a parlamentben, az Európai Parlamentben úgy érzem, hogy első osztályú állampolgárnak, egyenlő állampolgárnak tekintenek, és de ez egy nagyon kemény út, göröngyös út, és nem mindenki éri ezt el. Nagyon fontos, hogy ne higgyék el, hogy mi nem akarunk dolgozni, hogy mi nem akarunk hozzájárulni a közös teljesítményhez, vagy sikerhez. Egyszerűen félünk, és gyakran nagyon fontos az, hogy a többségi társadalom kinyújtsa a kezét a kisebbség felé. A jelentésemben se többet, se kevesebbet nem kérek, mint ugyanazokat a feltételeket, mint amelyeket a nem romák kapnak. Azt szeretném, hogyha ugyanolyan szabadok és méltó állampolgárok lehetnénk. A jogelleni egyenlőséget meg kell őrizni, garantálni kell a diszkriminációmentességet a terület, minden területen és a bizalom építését, hiszen bizalom nélkül nem lehet jövőnk. Meg vagyok győződve róla, hogy a cigányság ellenesség egy szörnyű kiváltó ok, nagyon sok negatív dologra a társadalomban közösen kell végig gondolnunk és feltárnunk, hogy a romák mind mentek át az elmúlt évtizedekben és évszázadokban, milyen atrocitásokkal néznek szembe, mind a mai napig kirekesztve élnek. És ez bizony hatással van arra, hogy hogyan tekint valaki saját magára, hogyan tekint embertársaira, vagy saját képességeire hogy rabszolgák voltunk, hogy elnyomtak bennünket, és szinte minden európai országból elkergettek bennünket, elűztek bennünket. A második világháborúban szisztematikusan írtották a romákat, a gyermekeket elvették szüleiktől, állami állami otthonokba, nevelő otthonokba tették őket, és ez még mindig nem a történelem, ezt még mindig nem hagytuk magunk mögött. A gyerekeket külön, szegregált módon oktatják. Évszázadokon keresztül folyamatosan vették el tőlünk a, a méltóságunkat. Ezen a dolgokat napvilágra kell hozni, ezt meg kell vizsgálni ezt, tematizálni kell, mert enélkül nem fogunk tudni hidakat építeni. Nagyon fontos a megbékélési bizottságok munkája. Én azt ösztönzöm, hogy hozzanak létre egy-egy ilyen bizottságot minden országban, és a politikusoknak felelősséget kell vállalniuk a roma Mm, a roma polgárokért. Ezt látom és hallom mindenütt, minden tényfeltáró misszión. Gyakran helyi szinten nem ugyanúgy tekintenek a romákra, mint a nem romákra nem az a, olyan fontos, hogy a romák menjenek iskolába, hogy legyen vízellátásuk, hát ők már ehhez hozzászoktak, ilyen a kultúrájuk. Ez nem igaz. Ez nem igaz. Erre kényszerítették őket, a nem roma társadalom kényszerítette őket erre, és ez szégyen, hogy Európában még mindig ilyen gondolkodás létezik. A romák egyenjogú polgárok kell, hogy legyenek a társadalom egyenrangú eh, tagjai és nem csak a választások során, és És hogyha ez így folytatódik, akkor szégyelhetjük saját magunkat, mert ezzel a saját társadalmainkat mérgezzük, pedig a tisztelet, a tolerancia és a nyitottság értékeire kellene építkeznünk és az Európai Uniós szerződésben szereplő jogokat tiszteletben tartani. Én szeretnék köszönetet mondani önöknek, hogy önök, akik most itt vannak, odahaza majd az etnikai származástól függetlenül mindenkit egyformán kezelnek. Köszönöm a kollégáknak, akik támogattak engem ebben a jelentés, ennek a jelentésnek az elkészítésében, és akik valóban minden európai állampolgárért felelősnek érzik magukat. Köszönöm. Thank you, Soraya. That... Köszönöm szépen, Soraya. Egy nagyon erőteljes beszédet hallottunk, amely az Európai Parlament hírnevét öregbíti. Jan Dimitripus eh, úrnak adom meg a szót, aki az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének eh, eh, osztályvezetője, és ő fogja bemutatni ezt az ügynökséget. Dimitra Kopulus úr, parancsoljon önni a szó 10 percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, hogy meghívták a ügynökségünket erre nagyon fontos találkozóra mindig nagyon fontos megosztani egymással, megosztanunk egymással azt, amit tudunk, az Európai Parlament és Nemzetben képviselőkkel nagyon fontos leltát készíteni arról, hogy hol tartunk most, és mit értünk el 2011 óta. Az EU-s keret, amely a romák inkluzióját első alkalommal tette egy emberjogi környezetben, közvetlen utalása az Európai Unió szerződéseire, illetve az Európai Unió alapjogi kartájára. Más hozzászólóktól hallottak a tanács ajánlásairól 2013-ban, fogalmazták meg ezeket a tagországi stratégiákat, illetően szeretnék az ajánlásokból csak egy mondatot idézni, amely elismeri azt, hogy az Európai Unióban mély szegénységnek, szociális eh, kirekesztésnek van kitéve nagyon sok roma, és nem tudják alapvető jogaikat gyakorolni. Éppen ezért nagyon gyakran könnyen kizsákmányolhatóak. Alapvetően nem sérülékeny csoport a romák csoportja, amikor azonban szegénységnek, szociális kirekesztésnek vannak eh, kitéve, akkor kerülnek mély szegénységbe. A politikai intézkedések, amelyeket a tanács megfogalmaz, azok az intézkedések, a diszkrimináció elleni küzdelem jegyében, És az Európai Unió ügynöksége adatokat, bizonyítékokat gyűjt erről a jelenségről, a Bécsi irodában is, illetve helyszíni látogatásokkal, helyi közösségek látogatása során, és megvizsgáljuk azt, hogy a románkra vonatkozó inkluziós intézkedéseket hogyan valósítják meg, vagy nem valósítják meg a tagországok. Tulajdonképpen lift funkciót törtünk, törtünk be, a legfelső emeletről vizsgáljuk meg először az EU-s helyzetet, és utána összeveszhető bizonyítékokat gyűjtünk országonként, aztán leutazunk úgymond a földszintre, és megnézzük azt, hogy a helyszínen, a közösségekben mi az, ami működik, mi az, ami nem. Öt év telt el, e, a tanácsajánlások óta, és a gyűjtött adatok azt mutatják, hogy az Európai Unió Eh, az egyik legsűrűbben lakott területe a világnak, de eh, még eh, mindig nem tudnak megfelelően részt venni a munkaerőpiacon, és ezzel költség generálódik az európai társadalom számára. A cigány ellenesség legsúlyosabb formái, a gyűlölet motivált gyilkosságok kérdésünk mindig felmerül, és ezek megakadályozzák a romakra vonatkozó inkluziós erőfeszítéseket, olyan esetben, amikor a kormányaik stratégiákat dolgoznak ki. Nagyon fontos egyidejűleg kezelni a diszkriminációt, a szegénység elleni küzdelmet felkarolni, az oktatást. Hogyha ez nem történik meg, akkor az inkluziós intézkedések önmagukban nem működnek. Szorály bizonyos számú adatokat is megemlített, 4 a mindazoknak, akik részt vettek a felmérésben. Kilenc tagországban végeztük el, és 4 százalékuk élt meg eh, gyűlölet motiválta erőszakot. Hogyha ezt lebontjuk, akkor több száz esetet kellett volna jelenteni, eh, felvenni, és eh, fontos lett volna, hogy a rendőrségi szervek ezeket nyomozzák. Mindez azonban nem történt meg, azok miatt, az, amiatt, hogy a mindazoknak, akik ezt elszenvedték, csak 3%-a fordult, harmada fordult a rendőrséghez. Tehát nagyon fontos, hogy a romák jelezhessék ezt a rendőrség felé. Az előítőletek eh, életre szóló döntéseket határoznak meg. Önök hallották a százalékos arányokat, a fiatal romák aránya sokkal magasabb a munkanélküliek körében is, anélkül, a, amellett, hogy az Európai Unió alapjaiból jelentős pénzügyi eszközök állnak rendelkezésre. Az elemzés azt is mutatja, hogy a lakhatáshoz való hozzáférés nagyon fontos tényező, hiszen ez hatással van az emberek választásaira. Hogyha valaki szegregált térségben él, túlzsúfolt lakásokban, akkor ehhez két jelenség kapcsolódik, ezek a személyek nincsenek benne az oktatási rendszerben, és nincsen munkájog. A romák túlságosan nagy aránya lakik olyan környezetben, amely súlyos lakhatási környezetet jelent. Romániában 67% a romáknak nem rendelkezik folyóvízzel a saját lakhelyén. Mi ezt természetesen magától értetődőnek veszük, hogy létezik a, a csapvíz az Eurostat adatai alapján nagy százaléka a romáknak ilyen körülmények között él. Az EU-s kormányok az ENSZ partnereikkel egyeztetnek majd arról, hogy mit értek el a 2030-as stratégiáikban, hogyan tudják kezelni az egyenlősége, egyenlőtlenségeket, és milyen kellemetlen lesz bevallani majd az, hogy globális szinten még egyszer mondom, hogy Európa az egyik leggazdagabb térsége a világnak. Nagy része a fiataloknak nincsen oktatásban, és Honduras, Jemen, Trinidad vannak hasonló helyzetben. Hogyha ezt globális szinten vizsgáljuk, a romák aránya Romániában, ahol a legtöbb számú roma él, ugyanannyi személy fér hozzá a az, mint Butában vagy Gánában. Ezek nem véletlenszerű stratégiák, történelmi eh, hiányosságokra vezethető, mindez vissza és diszkriminációra. 2019 egy további fontos év, mégpedig más okok miatt. 50-es év, 50. évforduló lesz annak, hogy eh, az Európa Tanács elfogadta az 563-as ajánlást, eh, és megfogalmazza azt az aggáját, hogy a romák helyzete nem fejlődött. Mindennek 50 éve. Az európai Unió eh, azzal büszkélkedik, eh, hogy a világ egyik legazabb térsége. Éppen ezért nagyon fontos, hogy azt várjuk a, kormány, a kormányoktól, hogy ne tolerálják a cigány ellenőrséget. Mi az, amit eh, megtehetünk, ki kell, hogy tartanunk, nem adhatjuk fel a küzdelmet csak azért, mert eltelt 50 év, és az Európai Parlamentnek és nemzeti parlamenteknek közös felelősségvállalása van. Nagyon fontos a kormányokat e- emlékeztetni arra, hogy mik a következményei a cigány ellenességnek, és e, nekik mi a feladatok. Nagyon fontos, hogy a tagországok a tanács ajánlásait teljes mértékben megvalósítsák, ehhez biztosítani kell nemzeti szinten a megfelelő koordinációt, és a bizottságnak gratulálni szeretnék ahhoz, hogy 2012 óta kialakította a Nemzeti Roma Kontaktpontok hálózatát, ők információt és tapasztalatokat tudnak megosztani egymással. A saját országom erőfeszítéseket tesz, annak érdekében, hogy regionális szinten hálózatot alakítson ki, annak érdekében, hogy az önkormányzati szintű küzdelem hatékonyabb lehessen. Meg kell győznünk a kormányokat arról, nagyon fontos a szegénységet csökkenteni, amelyekhez a szociális védelem és az aktív munkapiaci intézkedések kapcsolódnak. Éppen ezért nagyon fontos az európai struktúrális alapot megfelelő eszközökkel ellátni, illetve a legszegényebbek számára létrehozott alapot. Nagyon fontos, hogy a szociális lakhatáshoz, diszkrimináció eh, nélkül férjen hozzá mindenki, illetve nagyon fontos, hogy a romák ne eh, gettókban éljenek és hozzáférhessenek az infrastruktúrához. Hölgyeim és uraim, fontos lehetőség áll előttünk, a 2011-es keret 2020-ban eh, lejár, és az Európai Unió ezt át fogja tekinteni. Az elemzés világosan mutatja azt, hogy a romák inkluziójára eh, vonatkozó folyamatot nem lehet ugyanígy folytatni, be kell látni a hibákat, és a politikai elkötelezettse van szükség azért, hogy a keret eredeti vállalásait teljesíteni tudja, és ezzel, ezzel változtasson a romák helyzetén. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. A következő hozzászólónk Jonathan Mack, a Német Szinti és a Róma Központi eh, Tanácsának eh, az elnökének eh, képviseletében van itt, Románi Rossz képviseletében, tessék önjön szó. Köszönöm szépen Rossz úrnak bales, balesete történt, és ezért engem kért meg, hogy az ön nevében mondjam el a beszédét. Köszönöm szépen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszönöm a Libe Bizottságnak ezt a fantasztikus eh, kezdeményezést, amely eh, a cigány ellenességet, illetve a szinti és roma népesség alapjogainak tiszteletben tartását tűzi, eh, tűzi ki célul. Az Európai Parlament egy állásfoglalást fogadott el 2017. Október, októberében a cigány ellenességgel kapcsolatban, és ez egy nagyon fontos, jelentős anyag. Szeretnék köszönetet mondani Soraya Prostnak, hogy ilyen támogatást ért el. Első alkalommal a cigány ellenességet Európában elismerték, mint a gyűlölet, az erőszak és a diszkrimináció és a szociális kirekesztés egy formáját, és ez eh, egy kisebbség nagy részét eh, érinti. A cigány ellenesség olyan, mint az antiszemitizmus, és már eh, régóta benne gyökerezik az európai történelemben. Ez egy előítélet, az emberek méltóságának tönkretétele, a célja, mm, rasszista erőszak, illetve strukturális rasszizmus megnyilvánulási formája. Számos intézményben, európai államokban. A cigány ellenesség, a rasszizmus ezen specifikus formája megakadályozza azt, hogy a szint és roma népesség egyelően vegyen részt a társadalom életében. A rettenetes lakhatási körülményekről beszélünk, a szegény és elmaradott oktatási eh, helyzetről, és főleg a szegregációról a roma iskolákban. Meg kell értenünk, hogy ezek az hátrányok, ezek nem mások, mint a materializálódott rasszizmus. Számos európai országban a romákat gyakran még mindig stigmatizálják, és a és egy szociális problémának tekintik, és a kormányok szegénység ellenességi stratégiákkal próbálják ezt megoldani, azonban a cigány ellenességet mindez nem veszi figyelembe. A legutóbbi európai roma stratégia alakulása azt mutatja, hogy a cigány ellenesség elleni harc elengedhetetlen az antidiskriminációs program sikerre viteléhez. A cigány ellenesség elleni harc elsősorban nem magának a kisebbségnek a felelőssége, hanem a többség feladata és az intézményeinek a feladata. Az európai intézmények feladata és az európai államok feladata, hiszen a szinti és a roma népesség az adott társadalom egyenlő tagjai. Nagy előrelépést látunk a politikai vitában a cigány ellenesség ben, elleni harcban, ezzel egy időben még mindig extrém módon elutasított a szint és a roma népesség a társadalomban. Ezt mutatják a kutatások. Ez az elutasítás, kéz, amellett, hogy egyre inkább nő az extrém, szélsőséges nacionalizmus az első elmúlt években, ez egyre erőszakosabbá válik, és egyre nagyobb fenyegetés a roma kisebbség számára. Németországban, ugyanúgy, mint Európa más országaiban is, a szint és a roma kész népességét erőszakos támadások érik. Egy héttel ezelőtt egy 17 éves fiút, Koszkót Montánában, Bulgáriában meggyilkoltak, mert miközben éppen szénát gyújtott be a nagyapjával, vagy Berlinben most nyáron egy játszó roma gyerekekre nőttek, lőtt rá egy férfi. Ezek szörnyű erőszakos cselekmények. Olaszországban Matteo Salvini belügyminiszter egy, a szintén roma népesség számára egy speciális nyilvántartást akar bevezetni, és ez a jogállamiság határait akarja megszüntetni. Ez a fasiszta rezsimek tradíciója. Eh, először a migránsokat akarja kizárni, és utána a nemzeti kisebbségeket, az, és eh, az olasz re, útlevéle rendelkező romákat sajnos azonban, mint ahogy az olasz miniszter mondta, mégis meg kell tartani. Néha egy héttel ezelőtt eh, Duisburg németországi város polgármestere rasszista vitát kezdeményezett a szociális, szociális rendszerre való visszaélés témájában, és először emberi csempészeket azt mondta, hogy Romániából Duisburgba hoznak embercsempészek, roma személyek, és aztán többször is ilyen dolgokat mondott, mint hogy olyan, ilyen emberekkel kell megbírkoznom, akiket teljes utcákat tesznek tönkre, és súlyos a patkány problémát. Ez rettenetes, ez bárki, aki német történelmet tanulta, tudja, hogy a nácik szisztematikusan patkány ként utaltak a zsidókra például, ez, ez az asszociáció, ez a legszörnyűbb emlékezeteket veti föl újra, és potenciálisan erőszakos ellenességhez vezet rengeteg szintit és romát, 500 ezer szintit és romát gyilkoltak meg, a nemzeti szociál, szocialista rendszerben folyamatosan megtagadták az egzisztencia jogát ezektől az emberektől, és üldözték őket, megvonták tőlük a jogaikat, és végül a romákat a zsidókkal együtt és a szinti népességgel együtt ki akarták teljesen írtani. Évtizedekig tartott Németországban, még a szövetségi kormány elismerte, hogy a szinti és a roma holokauszt is létezett. A roma népírtás elismerése Európai Parlament részéről három évvel ezelőtt, 2015 áprilisában egy történelmi lépés volt. Ez, a hatá, ez az állásfoglalás két augusztus másodikát az Európai Roma Holokauszt emléknapjának nevezi ki, és ezzel elismeri a népírtást. Aztán vannak más pozitív fejlemények a cigány ellenesség elleni harcban. A német Bundestag egy határozat tervezetet nyújtott be, és a szövetségi kormány egy független szakértői, cigány ellenességgel foglalkozó szakértői bizottságot fog létrehozni, és ez a testület megvizsgálja a cigány ellenesség okait, manifestációját és következményeit, és ellenstratégiák kidolgozásán dolgozik. Törvényezési ciklusonként egyszer e, egy jelentést kell benyújtani a parlamentnek, amelynek alapján a szövetségi kormány további ellenstratégiákat határoz meg. 500 ezer eurót már elkülönítettek ennek a bizottságnak a munkájára 2019-re, és üdvözöljük azt a tényt, hogy a szövetségi kormány évente több millió eurót fordít az oktatásra a cigányellenesség témájában, és emellett a cigányellenesség első kutatási központja is létrejött Heidelberg Egyetemén. Az Európai Parlament 2017. októberi állásfoglalása azt javasolja, hogy az Európai Uniós tagállamok Ilyen bizottságokat hoznak létre, cigány ellenességgel foglalkozó bizottságot, ezek az úgynevezett igazság és megbékélési bizottságok. Azt kérem, hogy a nemzeti parlamentek fogadják meg ezeket a tanácsokat, javaslatokat, a mai konferencia is azt mutatja, hogy a cigány ellenesség elleni harc eljutott a politikai agendára, és ez folytatja az első magas szintű nemzetközi konferenciát hagyományát, amely 2016-ban került megrendezésre Berlin külügyminisztériumában, az EBSZ-szel való együttműködésben és az Európa Tanácsa. Ezen a konferencián egy kezdeményezés jött létre a, ez a cigány ellenesség elleni harc parlamenti koalíciója címmel, és fontos lépés lenne ezt a koalíciót megerősíteni a cigányellenességgel szemben, hogy összefogjuk, összehozzuk a nemzeti parlamenteket, a parlamenti közgyűléseket, az Európa Tanács részéről, az EBS-t és az Európai Parlamentet. Az demokratikus Európa eh, fejlődése, az a demokrácia, amelyben ma élünk, ez nem magától értetődő. A cigányellenesség és az antiszemitizmus célja a szint és a roma, illetve a zsidó népesség eh, ellen irányuló támadás, de tulajdonképpen a demokrácia, jogállamiság és a közös európai értékek elleni támadás. Mindenek előtt a cigányellenesség Európában ezt meg kell tiltani, ezt szankcionálni kell, és harcolni ellene. Ehhez mindannyiunk elkötelezettségére szükség van, ezért azt várjuk az Európai Bizottságtól és az európai tagállamoktól, hogy a cigány ellenesség elleni harc minden politika eh, szerves része legyen, és ezzel az európai eh, roma stratégia fontos központi eleme. Köszönöm. Very much. Köszönöm szépen, Makur. Most pedig a nemzeti parlamentek képviselői kapnak szót. Thomas Hammerberg, a svéd Reichstag, Riksdag képviselője. Hammerberg úr 10 percet adok, utána pedig felönti képviselők kapnak szót a teremben, és utána mindenki megnézheti, hogy az első vagy második szekcióban kér szót in Europe. But I do think that. Uh, do. <laughs> but I, I think that this conference is actually important, and it is logical that the EU takes a lead. Az Európai Unió vezető szerepet tölt be, amikor a cigány ellenesség eh, elleni küzdelemről van szó, hiszen ez egy európai jellegű probléma de tényleges cselekvésre van szükség, mégpedig az adott országokban és helyi szinten eh, az Európa Tanácsban dolgoztam évekkel ezelőtt, és meglátogattam eh, a számos európai tagországot, néhány többször is, és az egyik benyomásom az volt, hogy ezt a problémát nem sikerült megoldani a tagországokban. Szinte az összes tagország megbukott abban, hogy a cigány ellenesség jelenségét megszüntesse. És azt gondolom, hogy sürgető ez a kérdés ma. Hallottuk a statisztikai adatokat, hallottunk különböző esetekről, Sajnos ezek valóban a tényleges helyzetet tükrözik. Szeretnék néhány olyan cselekvést kiragadni, amelyeket remélhetőleg a nemzeti parlamentek megszívlelnek ebben az erőfeszítésben, hogy Európa, Európában megszűnjön ez a szégyenletes diszkrimináció egy eh, társadalmi réteg ellen. 800 millió emberről beszélünk az Európai Unióban, a világon, és 12 millió eh, romáról az EU-ban becsaptuk őket, nem bíznak meg bennünk, és ennek vannak következményei. Az első pont felismerni azt, hogy mindez probléma. Nagyon fontos ezt megfelelő szinten, magas szinten kezelni. Nehéz józan vitát folytatni erről a témáról, a történelmi háttér nélkül, és azt gondolom, hogy a vizsgáló bizottságok szerepe nagyon fontos mindebben. A svéd hatóságokat sikerült meggyőznünk arról, hogy ezt elindítsák, és tanúsíthatom azt, hogy Svédországban jelentős mértékben fejlődött a kapcsolat a többségi lakosság és a roma lakosság között. A bizalmat illetően még vannak problémák, de legalább elindult egy párbeszéd következő lépés a hatóságok részéről az volt, hogy létrehoztak egy bizottságot, amely nem csak a korábban elkövetett bűncselekményeket tárta fel a romák ellen, hanem megvizsgálta a jelenlegi helyzetet. Kilenc tagja van ennek a bizottságnak, hat tag maga is roma, a többiek pedig más területeket képviselő szakértők. Kilenc személy készítette egy jelentést arról, hogy most ma mit kell tenni annak érdekében, hogy a e, cigány ellenesség jelensége eltűnjön. Ezzel bekapcsoltuk a roma lakosságot egy tényleges vitába arról, hogy mi az, amit meg kell tenni. Nagyon pozitív tapasztalatokkal zárult ez a munka, éppen ezért e, Eh, javaslom ezt más országoknak is. Nagyon fontos azt is megnézni, hogy mit, tesz, mit tehetünk konkrét esetekben. Volt egy nagyon súlyos esetünk, eh, amely bizonyos dolgokat derített ki a rendőrségről, akik diszkriminálták a romákat, és különböző nyomtatványokat töltöttek ki ennek megfelelően, és ezzel lefették a roma lakosság nagy részét Svédországban. Amikor erre a botrányra fény derült, akkor a romák is úgy érezték, hogy hogy lehet az, hogy a rendőrség eh, kizárólag etnikai hovatartozásunk alapján vett bennünket jegyzékbe, de ezt megtette a rendőrség. Nagyon fontos volt megakadályozni a Svédországban, hogy eh, hasonló típusú eh, jegyzékbevételre ne kerüljön sor. Nagyon fontos, a meglévő problémák alapján cselekedni, éppen ezért azt javasoljuk, hogy az ombudsman hivatalok is ellássák a megfelelő feladatokat, és a cigány jelenségét, a romák elleni diszkriminációt vegyék komolyan. Bizonyos tagországokban ezt komolyan veszik, máshogy nem de nagyon fontos egyértelműsíteni azt, hogy ha diszkriminációs esetekre kerül sor, és a románk elleni erőszakos fellépésekre, akkor a romák maguk úgy érezhessék, hogy panasszal fordulhatnak varahová, illetve hogy az ő panaszaikat eh, tisztességes módon kezelik. Volt egy további problémánk az igazságszolgáltatásban, kiderült azt, hogy a eh, gyűlölet eh, indítatású cselekményeket roma bevándorlók ellen követték el. Az áldozatok elmentek a rendőrségre, elmondták, hogy mi történt velük, és kiderült az, hogy a rendőrség szinte soha nem indított megfelelő nyomozást, és csak nagyon-nagyon kevés eset került bíróságra. Nagyon kevés esetben állították a felelősöket bíróság elé. Ennek eredményeként a romák levonták azt a következtetést, hogy nem érdemes a rendőrséghez fordulni, nem érdemes bejelentést tenni, és ezáltal megint csak megjelent a bizalom kérdése. A végkövetkeztetés az, hogy nagyon fontos ezeket a bejelentéseket komolyan venni. És egy további probléma is megjelenik ennek kapcsán, bizonyos olyan szakmabeliek, akik a romákkal foglalkoznak, nagyon hogy fontos, hogy ismerjék a romák kulturális történelmi hátterét. Különösen, ha rendőrségről van szó, ez a tanárokra is vonatkozik, az egy egészségügyi dolgozókra is, stb. Hát nagyon fontos, hogy mindazok, akik a romákat képviselik, az ügyiket képviselik, ismerjék a roma kultúrát, és tudják azt, hogy mit kell látniuk a saját munkájuk során, annak érdekében, hogy ez a bizalomveszteség ne súlyosbodjon tovább. Itt is számos feladat van. Nagyon fontos annak biztosítása, hogy a szakadék, ami megjelenik az állampolgársággal kapcsolatban, a személyazonosság, személyigazolványosságok kapcsán, amely néha lehetetlenné teszi a romak számára a személy eh, azonosságok igazolását, amikor például nem regisztrálták születésüket hivatalosan. Ez botrányos. Botrányos az, hogy még mindig vannak hontalanak Európában, akik Európában születtek, és ezen a kontinensen élnek eh, hosszú eh, ideje állampolgárság nélkül, de ez a helyzet még mindig fennáll. Azt gondolom, hogy az iskoláztatás kérdését, a beiskolázás kérdését is még egyszer meg kell vizsgálni. A románkat nagyon gyakran speciális osztályokban helyezik el, csak azért, mert romák. Nagyon fontos garantálni azt, hogy a roma gyerekeknek joguk legyen ahhoz, hogy az általános oktatási rendszerben helyük legyen. Politikai reprezentáció kérdés egy további probléma. Nagyon kevés roma parlamenti képviselő, és ez mutatja a politikák és a romák életek közötti óriási has- szakadékot. Ezt az üzenetet a politikai pártok felé is el kell juttatni, látnunk kell azt, hogy Nagyon fontos, hogy a politikai életben is üdvözöljék a romák bizonyos kompetenciáit. Bármely lépést is teszünk, nagyon fontos, hogy ez a romákkal együtt történjen, nem a romákért, hanem velük együtt. Még mindig elkövetünk hibákat azzal, hogy mi döntünk arról, hogy milyen döntések szülessenek számukra, mégpedig nélkülök. Ez pedig nem demokratikus. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Hammerberg, and I was thinking... Köszönöm szépen, Hammerberg úr. Nem is nem is tudatosult bennem, hogy parlamenti képviselőként második karriert kezdett. Ez fantasztikus. Most megnyitom a vitát parlamenti képviselők előtt a nemzeti parlamenti képviselői és az Európai Parlament képviselői előtt. Európai parlamenti kollégákra nézek először. Szeretnének-e hozzászólni? Igen, jó. De először Moncsilo Martinovicsnak adom meg a szót Montenegróból, aki, hát nagy kihívás, magy- az anyanyelvén beszél, montenegrói nyelven. E, ez e, a nyelv nálunk tolmácsolás formájában nem létezik, de van horvát tolmácsolásunk, hogyha jól értem, akkor ezt a tolmácsok tudják kezelni. Ez egy európai kihívás, de hát mivel egy, a sokféleségben egyesültünk, ez működni fog, Martinovics úr. micro is really crucial in this challenge. Ehhez a mikrofon, ez nagyon fontos, mert enélkül nem fog működni. Right. Uvažena predsjedavajuća. Tisztelt elnök asszony, szeretném önöket üdvözölni Montenegróból azzal a céllal, hogy itt meghallgatjuk egymást, a legjobb gyakorlatokról beszélünk, ezeket megosztjuk, és így tudunk visszatérni ezek a tapasztalatok a hazánkban. Fontos megemlíteni kezdetben, hogy itt az Emberjogi Szakbizottság előtt vagyunk, amely sokat foglalkozik a marginalizált csoportokkal, konkrétan a montenegrói romák ügyével is. Ez egy tagjelölt ország, Montenegró kb. 600 ezer lakosa van, és egy jelentős részarány a lakosságnak roma. Amikor a romákról beszélünk, a roma népességről, akkor megoszthatjuk nem kevés tapasztalatunkat. A tevékenységünk jelentés részét szenteltük már tíz éve ennek a témának, és ez érdekes lehet. Ugye itt különböző helyekről érkeztek roma képviselők. Itt olyan személyekről van szó a mi esetünkben, akik analfabéták, gazdaságilag rossz helyzetben vannak, és nem igazán részei a társadalomnak. Itt egy Megfelelő hozzáférést kell biztosítani a lakosság ezen részének, fedél legyen a fejük felett, megfelelően tudjanak táplálkozni, a társadalom életében részt tudjanak venni. Ugye az oktatásban való részvétel is fontos, a be illesztésük az óvodába, általános és középiskolai oktatásba és az egyetemi oktatásba, felső oktatásba. Nem nagyon tapasztalhatunk számos esetet, amikor roma képviselők lennének egyetemi hallgatók. Most 24 ilyen esetünk van, volt, és most már egy jelentősebb számú egyetemi hallgató van roma származású Montenegróban, és a számuk egyre növekszik. Tehát itt mindenféleképpen támogatást kell adni, hogy a lakosság ezen részét is bekapcsoljuk a montenegrói társadalom életébe. Itt nagyon fontos a foglalkoztatás a létfenntartásukhoz. mit még tennünk kell, hogy aktívan bekapcsoljuk őket a politikai életbe, és megpróbáljuk elérni, hogy a helyi és nemzeti parlamenti testületekben is részt vegyenek a listákon meg jelennek képviselőik. Egyelőre nagyon kevesen vannak a romai közösségek képviselői helyi szinten. Fontos, hogy a számukra életbevágó döntések aktív részesei lehessenek. Ugye a rendelkezésre álló rövid idő miatt itt meg is állok, információs anyagot mindenképpen tudunk biztosítani jelentős gyakorlatunkról, tapasztalatainkról. Ez hasznos lehet itt, és ez hozzáférhető minden jelenlévő szemerét a teremben. Még egyszer köszönöm a meghívást. Mi tehát a bizottságunkban, Montenegróban ezeken a témákon dolgozunk, és megpróbáljuk ezeket a gyakorlatba átültetni. Thank you very much, Mr. Martinovic. Uh, Köszönöm szépen, Martinovic úr. Elfelejtettem mondani, hogy kinek mennyi időt tudok adni. Három percet tudok adni ebben az első kérdés-válasz fordulóban. Persze nem kell kihasználni az egész három percet, de három perc után figyelmeztetni fogok mindenkit, hogy zárja le hozzászállását, szólását. Elmondom, hogy ki van a hozzászólók listáján. No, in a minute after that from the European Parliament, Romeo. Romeo Franz az Európai Parlament, aztán a Nemzeti Parlamentből. Bácskai Iván. Petrák Brakovics, aztán Európai Parlamenttől Julie Ward, és aztán Nemzeti Parlamentektől Felszkó Kastázsi úr, aztán én. És így lezárjuk a listát, és meghallgatjuk az előadóinkat. Katarina Marcelino, Portugáliából. Obrigada, senhora presidente. Köszönöm, elnök asszony. Mindenkit üdvözlök. Kellemes délutánt kívánok önöknek. A második panel alatt akartam hozzászólni, de nem gond, most is hozzászólhatok. Portugália igencsak elkötelezett a roma közösség inklúziójának témáját illetően más országokhoz képest. Itt körülbelül 50 ezer szeméről beszélünk országunkban. Ez történelmi szempontból nagyon diszkriminált közösség, mint más európai országokban. Az ibériai félsziget története némileg eltérő a roma közösséget tekintve, de a kirekesztés közös. Van egy nemzeti stratégiánk, amely ke- korábban kevéssé ambiciózus volt, most ezt felülvizsgálták, és az ambícióink szélesebb körülvé váltak. Ez az oktatás helyezi a középpontba, ami nagyon fontos az inkluzió szempontjából. Ezen személyek egyharmada gyermek, illetve fiatal, és hogyha nem sikerül őket bevonni az oktatásba, akkor néhány évtized múlva ez a közösség egyre inkább kirekesztetté válik. Az elmúlt húsz évben megkétszereződött a fiatalok és gyermekek száma, akik roma származásúak a portugál iskolákban, továbbra is kirekesztés, marginalizáció fenyegeti őket az alap és közép szintű oktatásban. Ez csökken ugyan, de most van egy specifikus program, amely lehetővé teszi a fiatal romák számára, hogy a tanítatásukat megkönnyítsük, itt ugye a foglalkoztatás az mindenféleképpen erősebb fellépésekre van szükség, és többet kell tennünk, ugye akár a lakhatás területén is közösségi forrásokkal építünk új házakat. Ha ezt nem tesszük, akkor az önkormányzatok nem tudják megoldani a roma közösségek lakhatási problémáit, és ez egy világos üzenet volt, amit szerettem volna önökkel megosztani. Aztán még van egy következő kérdés, a romák részvétele. Ezen változásokat a közösség részvétele nélkül nem lehet végrehajtani fel kell világosítani őket, be kell vonni őket, Portugáliában így járunk el, az Európa Tanácssal van egy közös programunk, számos szakpolitikát, fellépést tartalmaz ez a romák érdekében, és ennek az a célja, hogy a közösség aktívan vegyen részt a döntéshozatali folyamatban, amely az ő életüket érinti. Köszönöm. Thank you very much, Ms. Mar- Köszönöm szépen, Marcelino úr. Néhány plusz kérés is érkezett, ezeket rögzítettük. Romeo Franz úr parancsoljon. Tisztelt kollégák! Nevem Romeo Franz. Róma származású, szinti származású ember vagyok. Ennek nagyon örülök, hogy most itt a parlamentben, illetve a Libe szakbizottságban a roma származású emberek inkluziájáról, a cigány ellenesség témájáról Európában megbeszélést folytatunk. Kár az, hogy csütörtök délután ülésezünk, amikor a legtöbb képviselőnek el kell utaznia, nem tud részt vesz, venni ezen a fontos ülésen, és kár az, hogy túl kevés roma származású embert hívtak meg, biztosan részt tudtak volna venni, hiszen róluk van itt szó. És nézzük a roma származás emberek életkörülményeit. A cigány ellenesség megakadályozza jelentős mértékben az egyenjogú részvételt az egészségügyi ellátásban, oktatásban, lakhatásban és más területeken. A cigány ellenesség a legerősebb, ugyanakkor a legnagyobb tabu formája a rasszizmusnak Európában. Lenne eszköz a cigány ellenesség ellen. Miért is nem működött eddig ez az európai szintű eszköz. Az érintettek mostanáig nem egyenrangú partnerek az őket érintő folyamatokban, újra kirekeztik őket, és az ilyen intézkedések hatékonysága tragikusan csekély. Vegyük Németország példáját. A Német Szövetségi Kormány elhatározta, hogy nemzeti stratégiát indít a roma származású emberek illetve azt mondta, hogy nem szükséges egy ilyen stratégia. Ugyanakkor a tanulmányok szerint a roma származású emberek elfogadottsága a többségi társadalom révén nagyon súlyos hiányosságokat mutat fel. Így például az inkluziós projektek, az egyenragú részvételt, illetően a roma származású emberek vonatkozásában blokkolva vannak, vegyük Magyarország példáját. A 2018. szeptember 12-én itt a parlamentben nagy többséggel elfogadott jelentés bizonyítja, hogy a roma gyermekek nem férnek hozzá egyenlő jogokkal a képzéshez, az oktatáshoz, így rengeteg gyereket rekesztenek ki az alapoktatásból, és szellemi fogyatékosságot állapítanak meg náluk, de teljes mértékben nem jogosan. A szegregáció ahhoz vezet, hogy az embereket kizsákmányolják. Számtalan további példát említhetnék. Mindannyiknak van egy közös vonása. A roma származású embereket nem veszik komolyan a cigány ellenesség tabu, vagy elhallgatják. Ha az érintetteket végre nem kezeljük egyenrangú partnerként minden szinten, akkor húsz év múlva újra itt ülünk, és ugyanezekről a problémákról beszélünk majd. Thank you very much, Romeo. Um, I... Köszönöm szépen, Romeo. Macskai István következik Magyarországról. Köszönöm szépen a szót, nagy tisztelettel köszöntöm az elnökséget, minden kedves megjelentetés parlamenti tagot. Talán engedjék meg, hogy utaljak az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozatára, ahol az ember és ember közötti megkülönböztetés tilalmát több száz éve ismerjük az európai kultúránkban. De ugyanúgy utalhatok keresztény hitvallásban megfogalmazott alapelvre, ami úgy szól rövidítve, hogy szerest fel a barátodat, önmagadat vagy te magadat. Hogyha ezt a két, két, és ezt a fontos alapelvet szemünk előtt tartjuk, akkor pontosan tudjuk, hogy mi a teendőnk, és pontosan tudjuk azt, hogy mi az, amit a roma emberek, a cigány emberek elvárnak tőlünk. Mi az, amit a mi együttműködésünk és a közös sikerünk jelentett. Az, amit az előbbi felszólalásban is egyébként elhangzott, hogyha a most megszülető roma gyermekek úgy fogják érezni magukat tíz év múlva, húsz év múlva, hogy róluk nem úgy beszélnek itt az Európai Parlamentben, mint egy felzárkóztatásra váró, segítségre szoruló emberekre, hanem úgy, mint Európa sokszínűségét jelentő egyik értékünkre. Így fognak. És akkor azt gondolom, hogy elértük a célunkat. Magyarország tettekkel igyekszik bizonyítani az elkötelezettségét a roma integráció ügyében. Talán egyik bizonyítéka a tetteinknek az, hogy 2011-ben éppen Magyarország kezdeményezésére és egyik erőfeszítésére, hála Istennek a többi eh, tagállam támogatásával került kialakításra az Európai Uniós Roma stratég, keretstratégia, így aztán minden egyes tagállamra kiterjedő nemzeti társadalmi befogadási roma keretstratégia megfogalmazását ugye megfogalmazták a tagállamok, és ezt el is fogadtuk. Ezzel megszületett az első olyan dokumentum, amely kifejezte a tagállamok szándékát egy olyan közös együttműködésre, amely eredményes hatásokat hivatottak elérni a legnagyobb európai kisebbség helyzetének a javításában. A keretstratégia általános célokat fogalmazott meg beavatkozási területenként. Magyarország megfelelő ütemben közelít, bár tudjuk, hogy nagyon sok teendőnk van, azt gondolom minden egyes tagállam ezt magáról elmondhatja, és jó, jó, jó lelkismeretünk szerint minden erőfeszítést is meg kell tenni a továbbiakban, hogy a 2013 óta meglett 34,8%-ról 2017-re 25,6%-ra csökkent a szegénység vagy a társadalmi kirekesztezésnek a kockázati aránya. A többi tagállamhoz képest Magyarországon például az oktatás területén figyelhető meg az egyik legnagyobb javulás, és a romák önértékelése is rendkívül módon eh, pozitívan alakult az elmúlt időszakban. A lakhatás tekintetében is javult a roma háztartások hozzáférése az alapvető szolgáltatásokban. Szeretnék pusztán arra utalni, itt is elhangzott több felszólalásban, hogy eh, például az, hogy ingyenes az óvodai ellátás, vagy éppen az étkeztetés az iskolában és az óvodában, az egy rendkívül fontos fontos lépés minden egyes roma család számára. Ők számukra sokszor a napi megélhetésben az étkezés, az iskolai szolgáltatásokhoz a hozzáférés alapvető jelentőségű. Köszönöm szépen! Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen. Bakovics úr Szlovéniából. Spoštovana predsedujoča, ceni gospe in gospodje, uh, prihajam iz Slovenije. Köszönöm, elnök asszony, hölgyeim és uraim, én szlovén vagyok. A Nemzeti Parlament képviselője vagyok, a belügyi közigazgatási helyi önkormányzatokkal foglalkozó szakbizottság alelnöke vagyok. Összességében področje romske skupnosti posebej urejeno tudi zakon o romski skupnosti Republiki Sloveniji. 7-10 roma van Szlovéniában. Van egy jogi aktus a roma közösséget illetően. Szlovén köztesség felülvizsgált ezt a jogi aktust. Nagyon fontos az, hogy az EU 28 tagállama közül egyik sem szabályozta ezt a státuszt jogi aktussal. És ebben a jogi aktusban az szerepel, hogy évente be kell számolni a parlament, illetve a belügyi szakbizottság előtt, és a szakbizottság ez év szeptember 27-én vitatta meg ezt a jelentést. Azt ajánlottuk, hogy még az év vége előtt fogadja el a parlamentünk ezt a dossziét. A szlovén kormány egy nemzeti intézkedés csomagot fogadott el 2021-ig terjedő időszakra, melynek stratégiai célja a romák társadalmi beilleszkedésének erősítése. Van egy szakbizottság, amely a romák védelmével foglalkozik. Ezen kívül van egy task force is, amely a problémakkal foglalkozik, amelyek a roma közösséget érintő kihívásokból erednek. Jó magam, nagyon jól ismerem ezt a problémakört a roma társadalommal kapcsolatosan. Nagyon sok kihívás és probléma vetődik fel. Szerintem négy nagy terület van, a képzés, foglalkoztatás, az életkörülmények és a romák biztonsági helyzete. Mind a négy terület kapcsolódik egymáshoz. Hogy megfeleljünk ezeknek a kihívásoknak, ahhoz az általános kontextust is figyelembe kell venni. Egyrésztről azonnal intézkedéseket kell végrehajtanunk, hiszen különben elszalasztanánk annak a lehetőségét, hogy a jövőbeli nemzedékeket segíteni tudjuk. Először meghatározzuk a problémákat, aztán egyszerű megoldásokat dolgozunk ki rájuk. Most sajnos nincsen időm arra, hogy a részletekbe bocsájtkozzam, és a lehetséges megoldási kezdeményezéseket felvázoljam. Talán később több időt kapok erre. Julie Wald. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kollégáknak, illetve a parlamentnek, hogy megrendezték ezt a nagyon fontos konferenciát. Mandátumom eleje óta nagyon sok erőfeszítést tettem. Annak érdekében, hogy mindenki jogaiért kiálljak, különösen a romák helyzetéért. Egy olyan régióban értem, ahol a legnagyobb etnikai kisebbséget a romák jelentették, Anglia északi részén, vidéki részén, jelentős a roma populáció, és a művészetekben dolgoztam, készítettünk egy filmet roma gyermekekkel, és ők a saját kultúráikról tanítottak bennünket. Én azt szerettem volna elmondani azt, hogy mennyi mindennek gazdagodtam annak köszönhetően, hogy a roma kultúrával kapcsolatba kerülhettem. Ez egy két irányú párbeszéd, nem csak mi teszünk a romákért, az interkulturális együttműködés, egymás kultúráinak megosztása egymással nagyon fontos. Azt gondolom, hogyha nem vonjuk ebbe bele a romákat, akkor mi európai társadalomként kevésbé leszünk gazdagok. Észak-Nyugat-Angliát képviselem, és egy olyan pillanatot érünk meg, akkor nagyon jelentős az ideg, gyűlölet, rasszizmus, iszlám ellenesség, illetve mindenféle gyűlöletek erősödnek. A népszavazás előestén az Egyesült Királyságban 2016. júniusában roma gyermekek egy csoportja az utcán játszott. Ők gyakran játszanak az utcán, minden gyermek szeret kint az utcán játszani, joguk van a játékhoz, ez egy jog igazából. Szüleik eh, féltették őket a rasszizmus eh, elterjedése miatt, amelyet a jobboldali sajtó csak tovább szított. Tereza eh, eh, mély eh, hostilis környezete miatt is volt ez íz. Azóta ezek a gyerekek nem játszanak kint, ezt azért tudom, mert az ifjúsági szolgálattal szorosan együttműködöm, szociális munkásokkal, és egy új uh, helyszínt kellett, hogy létrehozzanak a településen belül a roma gyermekek játszára. Ez egy jó dolog, hogy ezt ők teszik, de az elképzelhetetlen, hogy a gyerekek nem játszhatnak kreatív módon egy olyan városban, ahol élnek. Erre azért szerettem volna utalni, mert úgy érzem, hogy mindez, ami Európa szerte történik, a tolerancia, a teljes mértékű hiánya, más emberek felé, és különösen a romák eh, ellen. Én úgy érzem, hogy a fiatalok jelentik a jövők, szorosan együtt, együttműködtem ezekkel a hálózatokkal, az Európai Unió antirasszizmus ellenes mozgalmával is. különböző hátterű fiatalok találkoznak ezen a kereten belül. Azt gondolom, hogyha az oktatásba, magas szintű oktatásba fektetünk bele, és a romákat ebbe belevonjuk, illetve lehetőséget biztosítunk számunkra ahhoz, hogy megosszák a kultúrájukat, akkor egy jobb világot tudunk ezzel teremteni. Köszönöm. Kérem az Európai Parlamenti képviselőket, hogy ne lépjék túl a hozzászólási időt, és nem mutassanak rossz példát ezzel. Kastrázi úr kap szót Horvátországból. Veljko Kajtázi, száborszki zászlóbnik, 12 nácelik manyi. Nos, én a nemzeti kisebbségek képviselője vagyok, többek között a roma kisebbségé a horvát száborban a parlamentben. Szorája, a képviselőasszony jelentés rendkívül tetszett nekem, mert ez a valós állapotot vázolja fel az európai közösségek részéről. Nos, itt nem foglalkozunk ezekkel a problémákkal évtizedek óta. Ugye itt van a lakhatás, a képzés, az oktatás, nagyon kevés az előrelépés ezeken a területeken. A mi rómáink ugyanek, mint a 18.-19. században továbbra is, és aki az oktatás helyzete rendkívül nehéz. Amikor a foglalkoztatásról beszélünk, akkor csak azt kérdezem, hogy hogyan is néz neki, hogyha egy állam úgy élne, mint ahogyan a romák élnek. A roma gyerekek a recesszióban születnek, és, ebben a, és a recesszióban is halnak meg. Kérdésem Szorja asszonyhoz. Ugye itt a jelentésről szólt ön, illetve az állásfoglalásról, ami 17, 2017-ben született. Tud-e arról, hogy mennyi üzenet ment át ebből a jelentésből, állásfoglalásból az államok felé, és mennyi konkrét projektet indítottak ezen jelentés, illetve állásfoglalás nyomán? Köszönöm. I think, Soraya, for later that's a question. Soraya, azt gondolom, hogy ez a kérdés uh, hozzád hangzott el. Teleretté eh, Mária úr kap szót Görögországból. Ευχαριστώ θερμά την Επιτροπή. Köszönöm szépen a bizottságnak, hogy meghívott eh, engem, hogy ezen fontos parlamentközi találkozón részt vegyek. Ugye szóltunk már a megkülönböztetésről, amelyet a romák elszenvednek, és beszéltünk a hozzáférési problémákról, a különféle ellátásokhoz, a közjavakhoz való hozzáférésről, illetve a felelős posztokhoz való hozzáférés lehetetlenségéről. Ugyanakkor vannak szélsőséges helyzetek és életkörülmények, melyek között a romák élnek a olyan negyedekben, ahol a szegénység, a kirekesztés uralkodik, és a megkülönböztetés, amit elszenvednek, ez olyas valami, amit most, mostanig nem vettünk eléggé figyelembe. Itt az államok szándékára van szükség, elkötelezettségére, hogy hiteleket folyósítsanak, és bevonják ezt a közösséget el kell őket fogadni. Az eddigi roma integrációs politika szegénységi programok keretében került megvalósításra, és különböző elemek hiányoztak ezekből a programokból. Több éve dolgozom a helyszínen, ezen a területen, európai forrásokat használtam a romák megsegítésére, de ami nagyon hiányzott, az a koordináció volt a helyi és a nemzeti szint között, és ezért nagyon örülök, hogy itt elhangzott, hogy itt valóban egy stratégiára van szükség, minden egyes országnak ki kell dolgozni egy stratégiát, és az a nemzeti, regionális és helyi szinten egyáltalán egyaránt meg kell, hogy jelenjen, hiszen a helyi szinten még több a megkülönböztetés, sok a konfliktus a különböző közösségek között, és azt hiszem, hogy különösen erre a szintre kell összpontosítani, itt kell beavatkozni, hogy fellépjünk a cigány ellenesség ellen. És aztán szeretném elmondani, hogy nagyon fontosak ezek az éves találkozók, meg kell próbálnunk megvizsgálni, hogy a végrehajtott programok valóban eljutnak-e a kedvezményezettekhez. Mert gyakran csak köztes személyek közvetítők profitálnak ebből, nem pedig azok, akikhez a forrásoknak valóban el kellene jutniuk. És vannak nemzeti megbékélési bizottságok, amikről önök szóltak, ezek különböző országokban működnek. Azt hiszem, hogy ez is nagyon fontos, nálunk is látható ez, mert a főtitkár ajánlását követően a romákkal kapcsolatosan láthatjuk, hogy a végkövetkeztetést egy adott szerv adja ki, és aztán másnak kell a Fontosak tehát a stratégiák, de meg kell próbálni a hatóságokat mozgósítani, hogy mindenki bevonódjon, és így érünk el eredményt. Miss Eva Majtajzova. Éva Majtajzova a Cseh Köztársaságból parancsoljon. Vážené dámy a pánové, eh, zastupuji tady komisi. Üdvözlök. Ugyan, és uraim, én képviselem a Cseh köztársaságban a családokat és kisebbségeket képviselő bizottságot, és többet szeretnék megtudni a jobb gyakorlatoktól, beleértve a romák és más kisebbségek inklúzióját. Természetesen a roma ellenesség negatív jelenség, és nem szabadna, hogy a társadalomban ez előforduljon, fontos lenne ez ellen fellépni. Másrészt azonban azt gondolom, hogy nagyon fontos figyelembe venni a történelmi okait a roma ellenességnek, cigány ellenességnek, és fontos ezen okok ellen fellépni. Az élet minden területén nagyon fontos ezt a jelenséget jobban megérteni. A nyelv kérdését is fel szeretném vetni. Nagyon fontos, hogy egymást megértsük. A, a romák néha nem beszélik annak az országnak a nyelvét, amelyben élnek. De én nem ismerek a, olyan személyeket sem, akik a roma nyelvet beszélnék, és ez a kommunikáció szempontjából fontos. Például, hogyha az iskolakönyvekre gondolunk, mind a az adott ország nyelvén, mind a romák nyelvén, annak érdekében, hogy a romák a közösség életében jobban részt vegyenek. Van egy kérdésem. Vannak-e ismereteik arról, hogy eh, hány más háttérrel rendelkező beszél eh, eh, róma nyelven? hiszen a roma közösségek jobban elfogadják azokat, akik eh, beszélik a nyelvüket. Nem elég stratégiákat elkészíteni, bizottságokat felállítani. Nagyon fontos eh, a helyszínen dolgozókat ebbe jobban bekapcsolni. Köszönöm szépen, ez egy nagyon személyes kérdés. Remélem, hogy erre valaki reagál, és én vagyok az utolsó a listán. Jól emlékszem arra, hogy folytattunk egy vitát, érzelmekkel fűtött vitát itt az Európai Parlamentben, miszerint nagyon fontos a nemzeti inkluzív programok mellett argumentálni, és Ezután Franciaországban botrány alakult ki, akkor a romák, francia állampolgárságú romák, őket kiűzték, eh, eltávolították, anélkül, hogy megnéznék az egyéni háttereket, és mindez felháborodást váltott ki az Európai Unióban, azzal kapcsolatban, ahogy egy kormány egy adott kérdést megközelít, és elfeledkezett bizonyos egyéni szempontokról. A parlament, a bizottság és a tanács nagyon fontos, hogy megállapodjanak a romák integrációt, illetően éppen ezért szeretnék egy pontra visszatérni, amit a Róma Franztól hallottunk a német kormány kapcsán, akik úgy döntöttek, hogy nem készítenek nemzeti stratégiát a roma háttérrel rendelkező emberek számára. Makkurhoz továbbítom ezt a kérdést, meg szeretném kérdezni azt, hogy ez így van-e valóban, és hogyha valóban így van mindez, akkor miért döntött így a német kormány, illetve ön mit gondol erről? És a panelhez intézem a következő kérdésemet is. Hogy fordulhatott elő az, bár ön, Mekkor egy áttekintést adott nekünk, és összevetette azt, hogy a nácik a zsidókat kezelték azzal, ahogy ma a romákat és szintiket kezelik. Miért nem utasítjuk el ugyanúgy a cigány ellenességet, mint az antiszemitizmust? Én ezt egy kicsit jobban meg szeretném érteni. Szorája Postot kérem először, hogy válaszoljon, és utána tartjuk a korábbi sorrendet. Köszönöm. Uh, first of all, I would like to uh, comment. Köszönöm. Először is néhány dolgot szeretnék az ön észrevételeivel kapcsolatosan elmondani. Az oktatás fontos a sikeres társadalmi beilleszkedéshez. Azonban itt két dolog van. A nem roma társadalomnak is tájékozódnia kell a roma kulturális örökségről, hiszen évszázadokon keresztül éltek a romák Európa különböző országaiban, tehát itt létezik egy közös roma kulturális örökség. Azonban a polgáraink nem ismerik a romák rossz tapasztalatait, évszázadokon keresztül halmozottak ezek fel, és még most is fennállnak. Tehát itt mindkét oldal esetében szükség van az oktatásra. És aztán a bizalom kérdése, és fontos, fontos a bizalom megteremtése. Ha egy kisebbség ki van rekesztve és rossz tapasztalatokat gyűjtött évszázadokon keresztül, ahogyan a romák, akkor bizonyosan nem egyszerű elhinni azt, vagy felépíteni a bizalmat, hogy a mások által kialakított projekt, projekt, projektek jó eredményt hozhatnak. Már a projektek tervezésénél fontos a romák bevonása. Ezért van szükség egy megbékélési bizottságra minden országban. Svédországban ez létezik, egy fehér könyv is megszületett, amikor is 1900-tól 2000-ig terjedő időszakot öleli ez fel, és egy tankönyvet is készítettünk az alapoktatásban tanulók számára, hogy a jobb megértésről gondoskodjunk, hogy még miért is ilyen még mindig az a helyzet, hogyan lehetséges, hogy egy civilizált, gazdag társadalomban továbbra is 12 millió embernek kell így élnie. Fontos tehát a történelem megértése, a történelem tisztázása, a történelmi események elismerése, és egy új fejezet nyitása, ahol is az egyenlőség és a bevonása kulcs szavak. Ami pedig a jelentést illeti. Van itt néhány példány ebből. 12 oldalon, 12. oldalon ajánlásokat, javaslatokat találnak ezen kiadványban. Hogy is kezdődött ez az egész? 40 éve vagyok aktivista, és soha nem beszélhet beszélgettünk a cigány ellenességről, hanem ezt a szociális problémának tekintettük. A, cig- a cigány ellenesség fennállását senki nem akarta elismerni. Pedig ez volt az eredet. 2015-ben indult az első projekt, akkor ismerték el először a cigány ellenességet, és azóta valamennyi európai intézmény használja ezt a meghatározást. És ez az összes többi szociális probléma eredete, mert mint a cigány ellenesség. Aztán a roma holokauszt is elismerésre került. Tehát lassú lépésekben indultunk, de fontos volt egy platform létrehozása a rasszizmus ezen különös, különleges formáját illetően és minél hamarabb elismerik ezt, annál hamarabb előre juthatunk. Aztán a nyelv kérdését illetően azt hiszem, sok olyan roma van, akik nem beszélnek, nem beszélik a roma nyelvet, és azt hiszem, hogy ez az adott ország kudarca, hogyha az adott országban élő romák nem beszélik az adott ország nyelvét, akkor ez talán a szegregációra vezethető vissza, vagy a lak munkahelyen a szegregációra, hogyha valakit kirekesztenek, hogyan is tanulhatnám meg az ott beszélt nyelvet, hogyha én Görögországban élek, és önökkel élek együtt, akkor görögül fogok beszélni. És ez már egy átvezetés a következő ö, hozzászólóhoz. Dimitra Kopulosz úr az alapjogi ügynökségtől fog szót kapni és meg is adom a lehetőséget. Köszönöm szépen. Nagyon röviden. Gyakran a roma roma inklúzióra úgy tekintünk, mint valami filantrópikus dologra, eh, segíteni kell nekik, eh, mert a humanizmus, mert a vallás azt mutatja, hogy segíteni kell másoknak. Hát ez persze mindenképpen üdvözlendő, de ne felejtsük el, hogy itt irányításról, illetve kormányokról van szó. A kormányok nemzetközi feladatokat vállaltak, kötelezettségeket vállaltak arra, hogy az embereket egyenlően kezelik, hogy nők vagy férfiak, milyen a vallásuk, van-e esetleg fogyatékosságuk, stb. Most azt látjuk, az ügynökséget itt most, hogy utaljak az ügynökségre és annak a munkájára, és november végén egy mm, jelentést készítünk az Európai Unió számára. Nos, azt látjuk, hogy akár tetszik, akár nem, az Európai Unióban a bőrszín még mindig számít. És ez egy olyan valóság, amivel szembe kell néznünk, és ez a feketékre, a romákra, és mindenkire, aki máshogy néz ki, vonatkozik. Ez a háború, két világháború közötti rémálom évekre és a második világháború rettenetes tapasztalataira nyúlik vissza. Köszönöm szépen, Márk úr. Köszönöm. Igen, Németországban integrált intézkedések működnek, és a mi szervezetünk is nagyon kritikus volt eh, azzal kapcsolatban, hogy egy szegénység ellenes szociális stratégiát dolgoztak ki, anélkül, hogy megnevezték volna a cigány ellenességet. Eh, és miért van az, hogy miért stigmatizálnak még mindig embereket, romákat, olyan csoportként tekintenek ezekre, amelyet integrálni kell, és ez egy stigma. A cigány ellenesség egy új vitát indít a romákra, máshogy kell tekinteni, el kell ismernünk, látnunk kell azt, hogy a szinti és a roma eh, személyek aktivizmusa, eh, eh, aktivista tevékenysége nagyon sokat tett az ügy elismerése érdekében, a holokauszt elismerése érdekében. A kormány gyakran csak azt mondja, hogy ez ennek az osztálynak, ez meg annak az osztálynak a feladata, és nincs ott politikai szándék arra, hogy átfogó megközelítést valósítsunk meg. Biztosítani kell azt, hogy Németország vezető szerepet játszon a következő 2020-as elnökség alatt. A második dolog, miért ilyen erős a cigányság ellenesség a társadalomban? Miért nincs szankció? Miért nincs erre reakció? a szociális elfogadottság miatt. Nyilván mindenki tudja, hogy kulcsfontosságú szerepet játszunk ebben. Ez nem lehet a minisztériumok és projektek témája önmagában egyedül. Politikai szándékra, vitára van szükség, az egész társadalmat figyelembe vevő átfogó tematizálásra, és a paradigmaváltásra e, ezt Németországban sikerült elérni. E, Foglalkozunk a cigányellenességgel, e, és most már a cigányellenességgel foglalkozó szakértői csoport is elkezdi a munkáját. Azt láttam, hogy nemzeti parlamentekben is egyre több a roma. Ez azt jelenti, hogy az emberek komolyan veszik ezt a kérdést. Köszönöm szépen, Hammerbeck úr, én fogja lezárni ezt a panelt. Köszönöm. Egyet értek azzal, ami elhangzott, de azért hadd mondjam el, hogy még mindig nagyon kevés a parlamenti képviselő eh, a eh, nemzeti parlamentekben, és alulreprezentáltak, ami a népesség eh, számát illeti. Nagyon fontos változásra kerül sor, eh, ami ezt a vitát illeti. Elvál, elindultunk, elmozdultunk eh, arról a pontról, amikor is a Szociális problémának tekintettük csak az egészségügyi ellátás, az oktatás, a lakhatás kérdését, természetesen szociális probléma is, de ami itt ezen az ülésen kiderült és világos, az az, hogy most már az okokra is koncentrálunk, a cigány ellenesség egy fontos ok, és hatékonyabb oktatást kell elkezdeni, illetve tájékoztatást hogy tájékoztassuk az embereket arról, hogy miről beszélünk, a roma kultúra, a roma jogok kérdéséről, és remélem, hogy ez az ország, különböző országok parlamentjébe is eljut. Miért támogatják annyira az antiszem, antiszemitizmus ellenes intézkedéseket, és kevésbé a cigány ellenes fellépések elleni stratégiát. Tehát ez az azért van szerintem így, mert a cigányságot, a roma népességet olyan szinten elnyomták, annyira elhallgattatták. Azt hiszem, hogy a többség mm, véleményéről, a többség megközelítéséről van szó. Ami a, a roma problémát illeti, mi a lényegi probléma? Eh, persze, vannak a roma oldalon is problémák, de mi a helyzet a nem roma népességgel? A gadzsi, a nem eh, roma vagy többségi eh, népességgel, az ő reakciójukban is megtalálható a probléma gyökere. Köszönöm szépen. Ez egy nagyon ütős hozzászólás volt. Most megkérem az első, a második panel résztvevőit, hogy fáradjanak ide. Az első panel résztvevőinek pedig köszönetet szeretnék mondani. Hogyha szeretnének majd a második panelben hozzászólni, akkor kérem adják le a hozzászólási papírt. A második panel hozzászólási listáján első a cseh képviselő és eh, kérem, hogy jelentkezzenek, akik hozzá szeretnének szólni, azonnal folytatjuk. Okay, I do understand it's Thursday afternoon, and we're not going to go a minute over. Értem, hogy már csütörtök délután van, 6 óra után nem dolgozhatunk, 6 óra az 6 óra, én értem, hogy mindenkinek ki kell kicsit nyújtózkodnia, és nehéz olyan helyet találni, hogy legálisan lehet dohányozni, én nem dohányzom amúgy, de ezt értem, az emberek nyilván majd visszaszivárognak, de elkezdjük a második panellel amely a roma stratégiák frissítéséről szól, és a cigány ellenes jelenség ellenük, ellenes küzdelemről. Nézem a jegyzeteimet. A második szekcióban lehetséges megoldásokról beszélünk, a roma stratégiák eh, frissítéséről, illetve eh, cigány ellenesség elleni küzdelemben. A parlament egy évvel ezelőtt elsoglási indítványt fogadott el, és a Libe szakbizottság tanulmányt kért, annak érdekében, hogy szakértői véleményt kaphasson a jövőbeni munkákhoz segítséget, és a tanulmány előzetes következtetéseit halljuk, hallgathatjuk meg először, ez lesz a bevezetője a vitánk, vitánknak de mielőtt megadom a szót az előadóknak, elmondom, hogy hogyan szervezzük a munkát. Kaptunk már néhány kék űrlapot, hogyha szeretnének szót kérni, akkor töltsék ki a kék űrlapokat, ezt a nemzeti parlamenti kollégáknak mondom, az európai parlamenti képviselők tudják a játékszabályokat, és mint az előző szekcióban, Először két nemzeti parlamenti kolléga, majd egy európai parlamenti képviselő kap szót. Attól függően, hogy milyen hosszú a lista, meglátjuk, hogy hányan kapnak majd szót. 6 óra a maximum, ameddig ülésezhetünk. Lina Fossiliute asszony szeretném először bemutatni. Remélem jól lehetem a nevét, aki kutató az Európai eh, Politikai Tanulmányok Központjában a SEPS-nél, Brüsszelben, és egyik társszerzője annak a tanulmánynak, amelyet a parlament eh, kért. Fossiliute asszonyon ismeri a szabályokat, 10 percet tudunk adni a bevezetőjéhez parancsoljon. PowerPoint. Köszönöm szépen. PowerPoint előadást fogok tartani. Kérem, hogy egy szlájdot lépjenek vissza. Először is köszönöm szépen, hogy itt lehetünk, és köszönjük, hogy kérték tőlünk a tanulmányt. Az Apple dj nek is köszönjük a vendéglátást. A tanulmány előzetes következtetéseit szeretném bemutatni. Novemberig lesz időnk a tanulmány lezárásához. Ez egy multidisziplináris erőfeszítés, és számos szerzője, nemzeti szakértő van a tanulmánynak. Azért, hogy megnézzük a nemzeti eh, szinten dolgozókat, a minisztériumokat, a civil társadalmat bevontuk ebbe, azért, hogy megnézzük, eh, mit eh, kell tennünk a jövőben. Yes. So as we see, um, as we see in this mechanisms of disempowerment, at this moment we have. Um, ha megnézzük a disempowerment-et, eddig kizárólag a gazdasági kirekesztésre összpontosítottunk, és ezt a korábbi panel során is hangsúlyoztuk, hogy a romák miért halnak meg 17 évvel korábban, mint az átlagos lakosság, és miért nem férnek hozzá um, a folyóvízhez, olyan uh, dolgokhoz, amelyekhez a lakosság nagy része hozzáfér. A politikai reprezentáció hiánya az egyik, a cigány ellenesség, az intézményi diszkrimináció, ezek mind okok annak ellenére, hogy 90 milliárd eurót irányoztak elő a leginkább marginalizált e, csoportjai számára. Franciaország tanulmánya például nagyon kevés pozitív eredményről számolnak be, tulajdonképpen visszalépés, különösen amikor a e, gyűlölet alapú retorikáról és bűncselekményekről van szó. Véleményünk szerint Ez tulajdonképpen a rasszizmus egyik legutolsó elfogadott formája, és nagyon fontos, hogy e, szociális e, elfogadottság érvényesüljön. Hogyha jövőbe tekintünk azzal kapcsolatban, hogy a roma inkluziós stratégiát hogyan javítsuk, akkor az öt kulcsfontosságú elem a jövő szempontjából a következő az egyenlőség és a diszkrimináció ellenesség jó kormányzásra van szükség, amely minden polgárt egyenlőként kezel, etnikai hovatartozásától függetlenül. Második blokk, nagyon fontos bizalmat építeni, ez a, az Európai Parlament által javasolt bizottságos, bizottságok felállításával megoldható. Nagyon fontos a történelmileg megalapozott cigány ellenességet megvizsgálni. A jogállamiság a következő, a szintézmény diszkrimináció, a demokratikus folyamatokat is leépítik, nagyon fontos a checks and balances kérdése, hogy az ügyészek miért nem ítéltek el olyan sok személy gyűlölet alapú bűncselekmény miatt. A kölcsönös bizalom kérdése merül itt fel, az alapjogok, a demokrácia kapcsán, és nagyon fontos, hogy egész Európában ezt egyenlően kezeljük, és az Európai Parlament is ezen az úton indult el. Ami a romák részvételét illeti, nagyon sok kezdeményezés történt, vagy a romákkal, vagy pedig olyan kezdeményezések, amelyeket maguk a romák hajtottak végre. Nagyon fontos a képviselet kérdése, a politikai részvétel kérdése, de ezeket az aspektusokat még komolyabban kell venni. Az ötödik pont – A helyi roma inkluziós terveket is figyelembe vettük, és ezekhez egy holisztikusabb megkezelítése van szükség. Nagyon fontos a kulcsfontosságú akadályokat figyelembe venni. Miért eh, merülnek fel kihívások a jogállamiság kapcsán? Az EU a leggazdagabb eh, kontinens, és az egyik legfejlettebb eh, jogrendszerrel rendelkezik. Mégsen, még sincs elegendő eszköz a romák elleni diszkrimináció elleni küzdelemhez. A polgármesterek eh, eh, beszédeit, amelyek gyűlöletapúak, nem lehet sehol jelezni, és az ilyen típusú jelenségekkel egyre többet találkozunk. Mit tehet a jogállamisági mechanizmus? Nagyon fontos megismétlődő esetjogi példákat továbbvinni. Továbbá egy monitoring értékel és értékelési mechanizmus fel, felállítása, annak érdekében, hogy az alapvető jogok és a jogállamiság érvényesüljenek. Következő szlájdot kérem. Itt látjuk azt, hogy hány esetben um, fordul elő nem megfelelés nemzetközi egyezmények kapcsán. Nagyon fontos a megvalósítási mechanizmus erősítése annak érdekében, hogy az újból és újból visszatérő Eh, erőszakos fellépések ne képezzék a valóság részét az EU-ban. Amikor az igazságról és eh, megbékélési folyamatról beszélünk az EU-ban, akkor itt nagyon fontos megemlíteni azt, hogy eh, a társadalmat és a roma áldozatokat mindez eh, érinti, hogy mi történt eh, a romákkal az adott tagországokban. Nagyon fontos, hogy a, romák hozzáférjenek az igazságszolgáltatáshoz olyan esetben, amikor ők áldozatokká válnak, illetve más jogosorlatokat is igénybe vehessenek, illetve eh, kártérítésben részesülhessenek, akár jogi, akár más jellegűben. Nagyon fontos a bizalomépítési folyamat, és a bizottság nagyon sok mindent tehet ennek érdekében. Mi módon és milyen formában. Ennek egyik lehetséges formája az, hogy az Európai Parlament saját vizsgálati eh, folyamatot indít, illetve eh, magas szintű eh, párbeszédet hasonlóan a bizottsághoz. Továbbra is egyeztetünk arról, hogy a folyamat milyen konkrét formákat ölthet, de ennek feltétlenül vannak lehetőségei. Védország példája alapján és Németország alapján nagyon fontos, hogy más tagországok is megvizsgálják ezeket a példákat. Ezekben az országokban már egyre kevésbé elfogadott a cigány jelensége. A romák részvétele nagyon fontos ehhez megfelelő struktúrákat kialakítani. A roma civil társadalom szerepet tölthet be abban, hogy a monitoring folyamat jobban megvalósuljon, különösen amikor a fellépések megvalósítására kerül sor, és látjuk azt, hogy a, a romák szervezetei, különösen a kisebbek nem férnek hozzá a nagyobb jelentős struktúrális alapokhoz, tehát érdemes lenne e, erről is elgondolkodni kisebb alapok kialakításáról a roma közösségek számára. Ezek lettek volna e, következtetéseink, de a végleges jelentést november végén fogjuk tenni. Ha kérdéseik, megjegyzéseik vannak, forduljanak hozzám. Köszönöm. Answering of the questions. Köszönöm szépen. A kérdések majd a záró eh, előadás után következnek. Most eh, megadom a szót mindjárt eh, Kán úrnak, aki arról fog beszélni, hogy milyen tanulságokat lehet levonni a hatékony 2020 utáni intézkedés csomagból ő a, az Egyesült Nemzetek emberi jogi irodájától érkezett. Megadom a szót 10 percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Ez számos dolgot, ami már elhangzott, most még egyszer el fogok mondani nem, akarok, nem akarom ismételgetni a dolgokat, de nagyon fontos, hogy közös, közösen határozzuk meg a mm, következtetéseket röviden. Ami a középtávú felülvizsgálatot illeti a keret tekintetében, Az első eh, komparatív eh, adatállomány, amit kaptunk 2011 és 2016 között, eh, arról szól, hogy az Európa, a roma politikák első csomagjában milyen eredményeket értek el. Ami az alapjogi ügynökséget illeti, ez levonta a következtetését. A mi következtetéseink szerint egyes tagállamok pozitív előrelépést értek el, mások esetében még mindig vannak negatív területek, de minden esetre, ami pozitív az az, hogy az óvodai iskolai, általános iskolai oktatás pozitív fordulatot vett. Azonban a szegregáció még mindig sok tagállamban megvan később, és ez aggasztó. Az én véleményem szerint nem váratlan fejlemény, sőt, ennek az ellentéte az igaz. Ez azt mutatja, hogy a roma közösség eh, igyekszik eh, a eh, közösségbe belépni, oktatást követel, és ezzel a többségi társadalom mm, elutasítását váltja ki egyes esetekben. Múlt októberben azt mondtuk, hogy véleményünk szerint nagyon fontos az utánkövetési stratégia 2020 után, és azt gondoljuk, hogy ez meg is születik majd. Úgy tűnik, hogy létezik a lendület ebbe az irányba, és ez mindenképpen pozitív. Minden esetre fontos lenne az utánkövetési keret a roma inkluziót tekintve. Az itt felvetett pontokat említve, hadd mondjam el, hogy nagyon fontos a deszegregáció, a szegregáció megszüntetése és a cigány ellenesség elleni fellépés. Emellett azt gondoljuk, hogy ezek a számok azt mutatják, hogy a roma inklúzió felvétele elengedhetetlen a 2020 utáni stratégiában ugyanazokat a dokumentumokat olvassuk, mint önök is, és amelyeket a bizottság kiad. Nagyon kemény a környezet, mert egyszerűsítést és költségvetés csökkentést kell elérni, de én úgy értem, hogy ami az Európai Bizottsági Javaslatban szerepel, ez nem annyira részletes, mint ami a jelenlegi programozási időszakra volt, volt jellemző, és eh, szerintünk nagyon fontos a szegregáció és a cigány ellenesség elleni fellépés, és a rendelet Ben szerepeltetni kell az, hogy a tagállamok adatokat szolgáltassanak azzal kapcsolatban, hogy mit tettek az inkluzió érdekében, ez még nem történt meg. Azt reméljük, hogy az elkövetkezendő hónapok vitáiban vitáinak eredményeképpen ez a rendelettervezetben részletesebben megjelenik az ESF Plus-ról eh, beszélek, illetve az inkluziós alapokról. Ez az első dolog. Másodszor eh, mi is eh, csatlakozunk az Igazság és Megbékélési Bizottságok létrehozásának támogatásában, és a németországi eh, kezdeményezés nagyon jó, eh, és egyre többen fogják azt mondani, hogy ez egy jó mechanizmus, eh, és fel kell lépni a mélyen gyökerező sztereotípiák, félreértések, a megértés hiánya ellen. A történelem számos példát ad a kirekesztésre, és véleményünk szerint minden, amit hallottunk Svédországból, Norvégiából, más eh, országokból, eh, azt mutatja, hogy ez egy jó első lépés, tehát ez a bizottság, ennek a bizottságnak a létrehozása egy jó első lépés arra, hogy az ignoranciát leküzdjük, eh, az Európai Parlament határozata azt mondja, hogy az igazság és megbékélési bizottságok nemzeti szinten létre kell, hogy jöjjenek. Mi azt gondoljuk, hogy az elkövetkezendő 12 hónap nagyon fontos lesz a nemzeti szintű e, munkához, és aztán utána 12 hónap elteltével visszatérhetünk Európába, megnézhetjük, hogy mit tettek az európai e, tagállamok, európai konszenzusra jutottunk el, tovább lehet elépni. Végül Ez a két dolog, ez, ezeket már a többiek felvetették. Én most még néhány egyéb kérdésre szeretnék kitérni. Először is egy nagyon fontos előadást hallottunk a bizottság és az Európa Tanács találkozóján ezen a héten, ahol is azt mondták, hogy a tagállamokból kiutasított személyek 80%-a roma. E, és egyesek azt akarják elhitetni velünk, hogy hát ez egy jogi véletlen, ez azonban véleményem szerint abszolút lehetetlen, és e, emlékeztetni szeretnék e, mindenkit arra, hogy miről van szó. Valakit kiutasítani a társadalomból, kizárni a társadalomból, és egy másik országba irányítani, ez egy, ez egy nagyon meghatározó és megrázó cselekedet, és ennek nagyon súlyos következményei vannak. Itt nem olyan személyekről van szó, akik tegnap érkeztek, olyan emberekről van szó, akik Németországban, Ausztriában, Olaszországban születtek, és akiket arra kényszerítettek, hogy Szerbiába, Boszniába, Koszovóba menjenek. Ezek nagyon zavaró, meg, megrázó lépések a személy számára, a család számára, és ez egy elég perverz jelzést juttat el ezen mm, jelölt országok felé. Azt mondjuk nekik, hogy tessék, itt van egy kis pénz, mi nem tudjuk megoldani ezt a problémát, bár hát egy elég kicsi kisebbségről van szó, oldjátok meg ti. És bár e- egy, az egyik csatornán azt mondjuk a jelölt államoknak, hogy oldják meg a romák bevonását, és még példákat is prédikálunk, a másik oldalon pedig azt mondjuk nekik, hogy ez, nem, mi nem tudjuk ezt megoldani, nem tudjuk kezelni ezt a problémát egy európai hang azt mondaná, hogy a, a kirekesztés ez nem megoldás. Az inklúzió mást követel tőlünk, más típusú politikát. Ez egy dolog. A másik pedig, amit szerettem volna még elmondani, egy konkrét eset. Folyamatosan követünk eh, egy Modavana podvói szlovákiai rendőri eh, jelenlétet, illetve eh, rendőri, rendőri riasztást. Itt állítólag súlyos emberi jogi jogsértésekre kerül sor, a rendőrség vizsgálatot folytat, és végül egyetlen rendőrtiszte vagy rendőr eh, ellen sem emeltek vádat, és a tanúkat vádolták meg eh, bizonyos bűnek, bűncselekmények elkövetésével. Számunkra ez eh, túlmegy minden aggodalmon, rasszizmus, az elszámoltathatóság hiánya a rendőrség esetében, polgárjogi aggodalmak, és azok fenyegetése, akik a rendőrség ellen hajlandóak tanúvallomást tenni. Azt hiszem, hogy nagyon fontos az, hogy azok, akik elég bátorságot mutatnak arra, hogy tanulvallomást tegyenek, azokat üldözni nem megfelelő dolog. Cseh országnak és Szlovákiának nagyon fontos, hogy elismerjék a felelősségüket, és kompenzációt figyeljenek. 2000, a 2000, fizessenek 2000-es évek eleje óta napirenden van az ensz ez a téma és a 77-es karta vetette ezt föl először. E, ennyiben hagynám. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Hát tipikus hogy az Európai Uniós intézményeken kívüli intézményekből kell, hogy e, hát e, rámutassanak az európai problémákra. Én nagyon örülök annak, hogy ennyire őszintén fogalmazott. Most pedig a következő hozzászóló Jelena Jovanovics lesz, aki a civil társadalom hangja, mondja a jegyzetem. Ez mindent elmond. Minden esetre nagyon fontos, hogy a civil társadalom hallassa a hangját, hiszen önök nagyon fontos szerepet játszanak a roma integrációban az Ergo hálózatot képviseli, és legjobb gyakorlatokat mutat be NGO-k részéről, nem kormányzati szervezetek részéről. Önnek is 10 percet tudok adni. Tessék! Thank you very much. Uh, I... Köszönöm szépen. Elnézést kérek, hogy az Ergonet vezetője nincs itt. Gabriela Havanova nagyon fontos misszió van Ukrajnában, és megpróbál arról tájékozódni, hogy hogyan tudjuk Ukrajnát leginkább támogatni, illetve ENSZ konferencián is részt vesz. Megpróbálok megfelelni ennek a feladatnak, illetve nagyon sok civil társadalmi elvárásnak. El szeretném mondani, hogy nagyon óvatosak vagyunk, legjobb gyakorlatok koncepcióját, illetően őszintén leszek, nem hiszünk abban, hogy mi vagyunk a legjobbak. Három kezdeményezésről szeretnék beszélni. Azt gondolom, hogy ezek sokat ígérő gyakorlatok, azonnal eredményekkel, de nem tudjuk a hosszú távú hatását mindennek illetve hogy mit sikerül majd elérni ezekkel a kezdeményezésekkel. Az Ergonet hálózat célja évek óta a cigány ellenesség elleni küzdelem, és ebben az előadásban beszeretnék számolni arról, hogy mik azok a eh, az igények, célok, amelyeket el szeretnénk érni, illetve hogy a civil társadalom szereplői milyen vasadékokat lát a cigány ellenesség eh, elleni küzdelem kapcsán nemzeti szinten. Amikor azt mondom, hogy nemzeti szintről beszélünk, akkor nagyon fontos a figyelmet felhívni arra, hogy a tagországokban a civil társadalmakkal eh, működünk együtt, és a Nyugat-Balkán térségében is. Az említett jelentős különbségekről szeretnék beszámolni illetve számos ajánlást osztanék meg önökkel, amelyek arra a tudásra támaszkodnak, amelyeket a civil társadalomtól kaptunk. Ami a tartalmat illeti, el szeretném mondani azt, hogy honnét származik mindez az információ, és honnan származik ennek a kezdeményezésnek a neve. közös kezdeményezés Törökország Nyugat-Balkán kapcsán. Ezt az Európai Bizottság koordinál, és Albánia is részt vesz benne. Ebben a projektben a civil társadalmi roma szervezetekkel dolgozunk együtt hat országból, hat nyugat-balkáni országból és Törökországból. A Roma eh, eh, CV monitor alatt nagyon sok mindent megtalálnak a projektről az interneten is, és ezt a kezdeményezést az Európai Parlament indított, ez egy kísérleti polagó eh, jellegű, és a DG Justice koordinálja, illetve Budapesten a CEU is részt vesz a munkában, részt veszünk illetve 90 civil társadalmi szervezetet koordinálunk ebben a kezdeményezben, 27 tagországból. Közös a két kezdeményezben eh, az a felépés, amelyet a civil társadalmi szervezetek eh, végeznek. A cigány ellenesség, eh, mint jelenség, és az ez elleni küzdelem, ez az egyik olyan tevékenység, amely szerepel mind a két projektben. A harmadik kezdeményezést, amit meg szerettem volna említeni, nem projekt, hanem egy informálisabb jellegű folyamat. Ez nagyon fontos számukra, hiszen úgy érezzük, hogy európai szinten nagyon fontos ezt az együttműködést erősíteni. A Cigányellenes Szövetségnek tagja az Ergonet is, illetve a rasszizmus ellenes európai hálózat, melynek székhelye itt Brüsszelben van. Milyen referencia dokumentumot illeti, hiszen a szövetség tagjai érzékelik azt, hogy nagyon font egy, fontos egy definíció kidolgozása a cigány ellenességnek azért, hogy ezt jobban megértsük, és nagyon fontos a jelenség összes formáját figyelembe venni. Ez azért fontos, mert a dokumentumot több száz e, érintett e, támogatott, különösen a civil társadalom szervezetei, akik felismerték azt, hogy e, nagyon fontos a perspektívát bővíteni, Nagyon fontos annak a képnek a módosítása, amit a többségi környezet alkot ki a romákról és szintikről. A legfőbb igényekre térnék ki. Nagyon sok civil társadalmi szereplő és intézmény szereplő is felismerte mindennek a gyökereit, nagyon sok intézményi szereplő nem, ér, nem érti egyáltalán az cigány jelenesség jelenségét, és nem e, ismeri fel. A jelenséget nem csak meg kell érteni, fel kell ismerni, hanem az intézményi kapacitásokat is bővíteni. A két probléma szorosan kapcsolódik egymáshoz, hogyha az érintettek nem értik azt, hogy mit is jelent a cigány ellenesség jelenség, akkor nem tudják felvenni ezzel e, szemben a megfelelő küzdelmet. A mutató kidolgozása nagyon nehéz, illetve megfelelő források allokálása a cigány ellenesség jelenségének nem felismerése ahhoz is vezet, hogy az intézmények nem tudják ennek a folyamatnak az alakulását figyelemmel kísérni, illetve a politikák hatását értékelni. Végül pedig fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy nagyon fontos a cigány ellenesség különböző dimenzióit megérteni. Az egyik legfontosabb az intézményes cigány ellenesség. A rendőrség bizonyos esetekben felelős azért, hogy megengedi a jelenséggel terjedését azzal, hogy tétlen marad. Cigány ellenesség az oktatásban, foglalkoztatásban, lakhatásban, politikai narratívákban is megjelenik. Több mint 70 év után, több mint 10, 70 évvel a második eh, világháború vége után még mindig léteznek a gyűlölet alapú bűncselekmények a romák, szintik és más etnikai csoportok ellen, akikről azt gondolják, hogy eh, eh, romák nem jelennek meg a civil társadalmi jelentésekben. Ezen típusú bűncselekmények rasszista lejegőek, a romák szintik ellen elkövetett bűncselekményeket, kevés felháborodást váltanak ki a többségi társadalomban. Számos ajánlást fogalmaztunk meg a folyamat végén, ezeket meg szeretnénk osztani önökkel. Néhánynak célja az Európai Unió eh, intézményeinek elérése, de nemzeti eh, szereplők elérése is. Nagyon fontos a 2020 utáni roma keretben ezeket felőlelni. A horizontális prioritások egyike ez, Ergonát támogatja a Soraya Post kezdeményezéseit is, többek között a Truth and Reconciliation Commission létrehozását nagyon sok tagországban. Végül pedig mi úgy érezzük, hogy a, az Európai Unióban elindított munka jó irányba tart, de értelmetlen akkor ha a tagországi hatóságok nem tökélik el magukat a célágány ellenesség elleni küzdelem mellett. A cigány ellenesség a rasszizmus egyik formája. Mi azt javasoljuk, hogy nagyon fontos prioritásokat meghatározni a roma specifikus dokumentumokban, illetve nagyon fontos, hogy a törvények is foglalkozzanak ezzel. A második pont, az összes releváns politikának, például a nemzeti cselekvési terveknek, ezekre ki kell térniük. A harmadik, megfelelő finanszírozás előfeltétele ezen politikák megvalósításának. Hát a cigány ellenesség elleni küzdelem fontos, hogy ne csak papíron létezzen. Negyedik pont. Az elminti intézményeknek el kell kezdeniük a monitoring tevékenységet, a feljegyzéseket olyan esetekről, a cigány ellenes felépések kapcsán ez egyelőre nem történik meg. Az intézményeknek meg kell védeniük azoknak a jogait, akiket ez érint, illetve a felelős intézményeknek meg kell teremteniük a feltételeket az érintett romák számára, hogy az igazságszolgáltatáshoz fordulnak. Reméljük, hogy a mai találkozó hozzájárul ahhoz, hogy a nemzeti hatóságok nagyobb részt vállaljanak ebből a feladatból. és nagyon fontos, hogy egy rasszizmusmentes társadalom alakuljon ki. Köszönöm. Nehéz eh, finalistáknak lenni egy konferencián. Az Európai Parlament eh, a CEPOL eh, is foglalkozik, amely rendőrségi szerveket képez. Ön említette az intézményi cigány ellenességet a képzésben. Erről majd később hallunk. Most pedig két nemzeti parlamenti kolléga kap szót. Katalin Demetriu, Toma, aki a román szenátusból érkezett, illetve Velko Kajtazi úr, aki a horvát parlament tagja. Először Toma úrral kezdjük, és utána Kajtazi úrral. Körülbelül 8-8 percük van. This is an honor to be here. Honorable Chairman. Köszönöm, hogy itt lehetek, tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ezen a rendkívül aktuális vitán részt vehetek. Itt egy optimális megközelítés feleléséről van szó, a roma inkluzióról az európai perspektívába, és már egy olyan folyamatra tekinthetünk vissza, amely több mint 650 éve tart. Az integrációs stratégia a romák vonatkozásában nem hozott különlegesebb eredményeket, sőt, egyre nagyobb a szakadék a központ és a periféria, a kívülállók és a rendszerbe beilleszkedők között, egyre nagyobb a kirekesztés és a ö, fai előítéletek. Masszív migrációra került sor ö, Romániából a nyugati országokba. A cigány ellenesség egy gyakran előforduló terminus az európai munkákban. Az Európai Ügyi Bizottság a romániai szenátusnak foglalkozik a nemzet és európai intézkedésekkel, melyek a romákat érintik, és nem jogalkotási dokumentumokhoz véleményeket fogalmazott meg. 2011 óta kerekasztalokat is szervezünk a romák képviselőivel és az állami szervek képviselőivel. Ezeket mi moderáljuk. Kiegyensúlyozott megközelítésre van szükség, hogy valamennyi inkluziós témát horizontális módon tudjuk kezelni. Az Európai Ügyi Bizottságunknak ez volt a végkövetkeztetése. Át kell gondolnunk az intézkedéseket. Mindenféleképpen gondolnunk kell arra, hogy a romák egy történelmi kisebbség Romániában és európai, illetve nemzeti szinten kell ezeket a megközelítéseket végrehajtani koordinált és az adott helyzete illő megközelítése van szükség. Két további sztereotípiát is figyelembe kell venni. Olyan intézkedéseket kell végrehajtani, amelyek során a romák előtörténetét is figyelembe vesszük. A romák részvételét segíteni kell, igényeiket azonosítani, és abból kell ki indulni, hogy valamennyünknek viselnünk kell a felelősségünket, és szolidárisnak kell lennünk. A versenyképesség is fontos, fontos az, hogy a romák erős részeivé váljanak a társadalomnak. Egyes országokban a később bevándorlás között egyfajta egyensúly alakult ki, itt a lakhatási helyzetet is figyelembe kell venni, a marginalitás, a területen kívüliség szintén létező problémák. A tagállamoknak törvényekre és politikai intézkedésekre van szükségük, hogy fellépjenek a cigány ellenesség ellen, valamint a szociális megkülönböztetés ellen, egyfajta szociális társadalmi szerződés keretében. És ez a szerződés mindkét partnernek ö, ö, előnyöket kínál ezen inkluzív szerződés révén. Fontos a romák részvétele a többségi társadalomban. Le kell küzdeni a rasszizmust, a roma gyermekeket védeni kell. Ez szintén a nemzeti és európai szintű integrációs keret részét kell, hogy képezze strukturális intézkedésekre van szükség, szükség a cigányellenességet illetően. Fontos a jogi és nyilvános intézkedések kialakítása. Romániában évente jelentést készítenek, amely tudományos kutatáson alapul, hogy megvizsgáljuk, hogy mennyiben kell átdolgozni a szabályokat, a tagállamok tapasztalatait, illetve a roma szervezetek tapasztalatait is figyelembe vesszük. Be kell látnunk, hogy a romák társadalmi beilleszkedése nem nemzeti, hanem összeurópai probléma. És ez az oka annak, ami miatt európai szintű megoldásra is kell törekednünk. Az emberi méltóság ellen kell sikra szállnunk, a megkülönböztetés ellen, a cigány ellenesség ellen, ezek Románia prioritásai. Ezért nagyon örülök hogy önöket most kihívhatom, hogy csatlakozhatom a vitájukhoz, és nem csupán a jövőbeli román tanácselnökség keretében. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszönöm a figyelmet! Köszönöm, Kesztázi úr következik. Mészem Malavszi Vélkov, mi familiáko Alavsz Szikajtázi mesem deputanto Ane Kroacija. Htio sam samo demonstrirati kako izgleda meg akartam mutatni, hogy hogy is néz ki az, amikor a roma gyerek első nap bemegy az iskolába. Tisztelt elnök asszony, köszönöm az alkalmat hogy részt vettek ezen a megbeszélésen a roma inklúziót illetően. A Horváth Szábor Roma Nemzeti Kisebbsége Bizottságának tagjaként harmadik mandátumom ez. Ott harmadik mandátumom, hogy az osztrák, bolgár, román, ruszin, ukrán, török, olá, zsidó, roma nemzeti kisebbségeket képviselem gyakran dolgoztam ö, tematikus üléseken, az Európai Parlament ülésein is ö, a kisebbségi információkat illetően. A romák helyzetére fókuszáltam egész Horvátországban, helyi és nemzeti szinten. Az állami szerveknél együttműködöm a Roma, Roma tanácssal is Horvátországban, ahol nagyon sok roma tanács van, roma képviselő és szervezetek, ahol is roma közösségek működnek együtt ezen témákon. Itt egy nemzeti stratégia kialakításáról van szó, amely bevonja a romákat is, kifejezésre jutatják elégedetlenségüket számos intézkedéssel. És nagyon jók ezek a dokumentumok, nagyon jól felderítik a romák problémáit. De ez nem elégséges, ez csak egy előfeltétel. Az intézmények felelőssége ez, hogy stratégiai dokumentumokat alakítsanak ki. Ez könnyű dolog, ugyanakkor meg kell nézni, hogy a minisztériumok, a helyi regionális önkormányzatok hogyan dolgoznak ezeken, be kell vonni őket a nemzeti szintű jogszabályok kialakításába. Fontos, hogy a mandátumunk alatt megmutassuk, hogy a stratégiai dokumentum dokumentumok átdolgozandók a nemzeti kereteinkbe is, Andrei Plenkovics kormányzatának keretei között. Van egy operatív programunk a Horvát köztársaságban, amelyet az illetékes minisztérium dolgozott ki, és a kormány ellenőrzének végrehajtását. Ez egy jó lépés, egy jó példa, de a végrehajtás folyamata soha nem elégséges, gyors, elégségesen gyors és hatékony. Fontos kijelenteni, hogy nemrégiben a horvát köztársaságban adatokat gyűjtöttünk a romák helyzetéről, lakhatásáról, és a prioritásokat fettük fel az oktatás, a foglalkoztatás, lakhatás, az egészségügy területéről. És évtizedekig csak intézkedéseket hoztunk adatok nélkül, és nagyon gyakran a problémákat európai projektekkel próbáltuk megoldani, amelyeket nem kormányzati szervezetek hajtanak végre, de nem mondják be elégségesen a romákat. A helyi és regionális önkormányzatok munkával e tekintetben szintén nem vagyunk teljesen elégedettek. Az úgynevezett európai projektek elismerik a roma nemzeti kisebbségek problémáit, ugyanakkor nem áll összhangban a projektek tartalma a roma nemzeti kisebbségek súlyos helyzetével. Az EU projektek esetében arra van szükség, hogy ezek célzottan foglalkozzanak a romák problémáival, a különleges státuszukkal, és megpróbálják ezeket megoldani. Ezt azért hangsúlyozom, mert nagyon gyakran dolgozom úgynevezett soft projekteken, amelyek a nem formális képzés, oktatás témáival foglalkoznak, és szinte soha nem sikerül a személyeket a munkaerőpiacra bevinni ezek segítségével. Sokkal inkább fontos az, hogy a romákat bevonjuk, és lehetőségeket teremtsünk a jelentős infrastruktúrás projektekre és a közvetlen támogatásra az egyenek számára, különösen a fiatalok számára, akik előtt még ott áll a haladás lehetősége, a szociális gazdasági beilleszkedés lehetősége a rendes társadalmi életbe. Nézzük meg a helyszíni körülményeket, nagyon nehézek, nehezek az életkörülmények. A jobb integráció nagyon sok esetben sikertelen volt. A fő probléma az a tagállamok felelőssége a konkrét szakpolitikák végrehajtásában. Ezek gyakran terméketlenek voltak, nem fették fel a problémákat, csak sok dokumentum és nyilatkozat született. Nem elégséges a stratégiai keret, hogyha nincs kötelező végrehajtás ezen dokumentumok tartalmát illetően. Itt rövid távú soft projektekre is szükség van, konkrét intézkedésekre, hogy az életkörülményeket javítsák, mely körülmények között a romák élnek. A horvát köztársaság azon körülmények között, hogy nagyon sok roma él elfogadhatatlan életkörülmények között, nem megfelelő infrastruktúra és körülmények között, rossz lakhatási körülmények között. Ezért az integrációs politika nem csupán az oktatásra vagy képzésre kell, hogy irányuljon, a különleges igényeket kell, hogy felmérje kötelező módon, kell a tagállamoknak fellépniük itt konkrét projektekkel, a fizikai integráció is fontos a romák részéről a társadalomba, az oktatás esetében is fontos a bevonásuk, a tudás értékének elismerése is fontos a munkaerőpiacon. A rövid rendelkezésre álló időben szeretném elmondani, hogy a horvát köztársaságban a roma közösség a nemzeti stratégia intézkedéseivel nem elégedett, nincsen még elégséges előrelépés, a politikailag felelősek nem hajtják végre megfelelően ezeket az intézkedéseket, azon projektek, amelyeket az Európai Bizottság finanszíroz, nem elég rugalmasak, nem elég célirányosak, hogy megoldják ezeket a problémákat. Itt világos megoldásra van szükség, határidőkre, forrásokra, politikai felelősségre, hiszen különben nincs értelme a stratégiai keret létrehozásának. Yeah, you did fantastic, timing-wise. Köszönöm szépen. Tökéletes volt az időzítés. Most megnyitom a lehetőséget a kollégáknak. Öten szeretnének hozzászólni a nemzeti parlamentből, eh, parlamentekből és az Európai Parlamentből. Franz. Uh, I'm starting with Ms. Jana Pastuchova. Jana Pastuchova következik a Cseh köztársaságból, és két percet tudok adni megint hát túl kedves voltam, és nagyvonalú az első panelben, és elment az idő, Pásztor Paszticsófa asszony. Mikro. Perfekt. Eh, já eh, se nebudu opakovat, bylo zde mnoho řečeno. Děkujeme za pozvání a zastupuji Českou republiku. Köszönöm szépen. Nem akarom megismételni azt, ami elhangzott. A cseh köztársaságot képviselem, és a nemzeti kisebbségek, család és a nemek között egyenlőség minisztériumából érkeztem. A cseh köztársaságra negatív módon utaltak az első és a második panelben, pedig a cseh köztársaság elég sok mindent tett az elmúlt mandátumban az oktatás és a kultúra terén. Az első panelben szerettem volna hozzászólni, de nem volt erre lehetőség, úgyhogy hadd térje ki egy konkrét kérdésre. Nem tudom, hogy más tagállamokban mi a helyzet, de a közmédia nem számol be a jó példákról, a romákat érintő jó példákról, hogy milyen pozitív eredményeket, előrelépést értünk el. A jó példákat terjeszteni kellene a foglalkoztatásban például, illetve a szociális vállalkozások terén, illetve a romákat foglalkoztató cégek, vállalkozások példáját terjeszteni kell. Ugyanis a média a rossz tapasztalatokról és a rossz példákról gyakrabban beszámol, mint a jókról. Én ezt kérném tehát, hogy győzzük meg a médiát arról, hogy tegyenek többet ennek érdekében, mert nagyon sok nagy mértékben tud, hatással tudnak lenni a közgondolkodásra. Imre László következik Magyarországról. Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim! A bevezető előadásban elhangzott egy nagyon fontos, de rendkívül nyugtalanító adat. Ez az adat azt mutatta, hogy a roma lakosság átlag életkora 12 évvel alacsonyabb, mint az Európa Uniós átlag. Sajnálatos módon ezt magyar vonatkozásban is meg tudom erősíteni, és orvosként azt tudom mondani, hogy ennek számtalan következményei vannak. Nevezetesen arról van szó, hogy nem lehet abban az államban, azon a területen, normális és jó, megbízható és alapos egészségügyi ellátásról és színvonalról beszélni, ahol az alapellátás, a házi orvosi szolgálat nem működik. Nem működik rendesen az elvárások szintjén. Mi most ezen a területen gondokkal és problémákkal küzdködünk, így ennek megfelelően az, hogy magyar viszonylatban 12 évvel alacsonyabb a roma lakosság átlagéretkora, mint a magyar lakosságé, ez még súlyosabb helyzetet mutat, hiszen a magyar lakosság átlag életkora mintegy négy évvel alacsonyabb az Európa Uniós átlagnál. Arra szeretném önöknek a figyelmét fölhívni, hogy ezzel a gonddal és problémával, ezzel a 12 évvel, ami a szociális, az élet, munka, körülmények hatására, mint egy indikátorszám jelenik meg, és benne van mindaz a gond és probléma, ami a roma lakosság esetében a mai nap, és gondolom még sok-sok tanácskozásnak a tárgyát fogja képezni. Én szeretném és javaslom önöknek, hogy az egészségügyi vonatkozású dolgait szélesítsék ki, és építsék be a stratégiába és a napi taktikába, mert a roma lakosság esetében is ez a higiénés állapot, a személyi higiéne, az önmagunkról történő gondoskodás, az erre történő nevelés hiányába nagyon kismértékű, nagyon szerény eredményeket lehet elérni. Köszönöm szépen a figyelmüket. Um, Kieng. Kienge. Kieng, Kienge, két percben. Grazie, uh, Judith. Vorrei... Köszönöm, Judit. Én is egy specifikus kérdést vetnék fel. A roma táborok eh, ügyében ugye már egy szobai kérdést is benyújtottam mégpedig egy szinti tábor kiürítésére vonatkozóan Kalariátéban néhány hónappal ezelőtt alkalmam nyílt feltérni ezt a, felkeresni ezt a tábort. Több nemzedék óta élott olasz, több olasz állampolgárságú család rendezett és békés módon. Most az a veszély fenyegeti a tábort, hogy kiürítik, és elveszik az emberektől a lakhelyüket. A félidős nemzeti stratégiai felülvizsgálatot illetően az Európai Bizottság azt ajánlja, hogy a kényszer kiürítést előzzük meg, és alternatív lakhatást biztosítsanak azon családoknak, akiket az ilyen intézkedés érint. Ez a rendelkezés semmiféle kötelezettséget nem irányoz elő a tagállamok számára, tehát az olyan kormányok, ahol a társadalmi beilleszkedés, az integráció és a ö, sokszínűség nem fontos, így a kalarátai polgármester esetében is. Itt a jövőben semmi nem áll annak az akadályában, hogy az ilyen táborokat kiürítsék, és az olasz családok jövője veszélybe kerülnek, sérülékenyebb személyekről van szó, pontosan a téli időszak megkezdése előtt. A kérdésem tehát ez. A bizottság hogyan ellenőrzi, hogy a kiürítési intézkedések úgy történnek, hogy elközben tiszteletben tartják mindenkinek a jogát, különösen a legsérülékenyebbek jogait? És hadd mondjak köszönetet most Szoraja Poszt kollégámnak az itt végzett tevékenységért, és valamennyi kollégámnak, akik foglalkoztak ezzel a témával egy ciklus során. Köszönöm. Thank you very much, Cecil. Köszönöm szépen, Cecil. Elnézést kérek, az Európai Bizottság nincs jelen. Tehát, hogyha az Európai eh, Bizottság szerette volna kérdést intézni, akkor ezt tegye meg írásban. Maria Teleretti Görögországból parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném kiemelni azt a tényt, hogy a szociális társadalmi beilleszkedés elengedhetetlen feltétele annak, hogy hatékonyan fellépjünk a gyűlölet és a cigány ellenesség ellen. Mit is jelent ez a gyakorlatban? Javítanunk kell a roma közösségek életkörülményeit, mégpedig egy demográfiai elemzésre van szükség ezen a lakosságot illetően, és az lehetővé teszi, hogy aztán stratégiákat, szakpolitikákat alakítsunk ki, hogy megfeleljünk a kihívásoknak. Meg lehetővé kell tenni az egészségügyhöz, oktatáshoz való jobb hozzáférésüket. Az oktatás területén számos projekt létezik, amely segíti a roma gyermekeket hogy megtanulják az adott ország nyelvét, vagy más, külf- más idegen nyelveket. Görögországban vannak ilyen projektek, segítik ezek a projektek a roma kisgyermekeket, hogy megtanulják a görög nyelvet. Aztán van más segítségnyújtási forma is, amely megkönnyíti a hozzáférést az oktatási rendszerhez. Ennek ellenére nincsenek figyelemfelhívó kampányok helyi szinten ezen jelenséggel szemben. Ez a megbékélési bizottság, ez ebben bizonyosan kult szerepet játszhat. Ez valóban lehetővé teszi, hogy megfeleljünk a kihívásoknak, és a lakosság különböző elemeit közelítheti egymáshoz. a múltbeli megkülönböztetés révén a lakosságnak saját boltokat kellett nyitnia, el akarták kerülni az összeütközést a rendőrséggel. Aztán egy másik dolog, ugye a szakszervezetek, a szervezetek, az önkormányzatok kérdése. amely szintén segíthet abban, ezek a szervezetek segíthetnek abban, hogy a romákat könnyebben belásson lehessen a munkaerőpiacra. A roma lakosságnak hozzá kell férnie különféle szolgáltatásokhoz, hasonlóan a lakosság más ö, elemeihez, és itt ö, például az ombudsman is fontos szerepet játszhat. Fontos tehát, hogy tanúsított ombudsmanokkal, mediátorokkal dolgozzunk együtt, és ez a megbékés bizottság nagyon fontos szerepet játszhat. Szadmurics úr Montenegróból. Prije svega želim dobar dan i želim da vas... jó napot kívánok, és a Montenegrói Emberi Jogi Bizottság nevében üdvözlöm Önöket akik nyomon követik ezt a nagyon érdekes vitát, érdekes aktuális témáról. Ez az Emberi Jogi Bizottság eh, Monteneg mm, Montenegróban több ágazatban elő ö, együttműködik ö, ne, nem kormányzati szervezetekkel, az állammal, számos tevékenységet fejt ki a roma romák montenegrói társadalmi beilleszkedése terén éves tervünk van, amely az Európai Bizottsághoz igazodik, és itt ö, különböző kategóriákról van szó, köztük a romák beilleszkedéséről Itt folyamatosan fejtünk ki tevékenységeket a romák társadalmi beilleszkedésének céljával, hogy helyzetük javuljon, és megfeleljenek a nemzetközi szerződésekben foglaltat, foglaltatnak ezek a körülmények. Itt folyamatosan monitorizálják a helyzetüket, és ez a 2015-ös állásfoglalás lehetővé tette, hogy előrelépéseket érjünk el ezen a területen, különösen arra vonatkozóan, hogy a Montenegróban élő roma közösséget közösségbeilleszkedését segítsük a társadalomba. Azonosítottuk a problémákat, nagyon sok a nehézség, ugyanakkor Montenegró sok előrelépést ért el, persze még sok feladat vár ránk, Ugyanakkor néhány szót mondanék a képzés témájáról Montenegróban. A kisebbségügyi emberi jogi minisztérium segítségével Montenegróban kiadtak egy montenegrói roma szótárt. Ez az első ilyen jellegű munka, és szintén hozzájárul a romák integrációjához. Gratulálunk, nagyon szigorú leszek, 5 óra 49 van, 6-ig dolgozhatunk, Cornélia Ensz kapszol. Köszönöm szépen. Köszönöm, Judit. El kell mondanom, hogy a horvát kolléga beszámolója nagyon mély benyomást tett rám. Nem régiben egy roma tábort kerestem fel, és nagyon megrázott, amit ott láttam. Nem volt áram, semmiféle ellátás, nem volt vízellátás, egyfajta katasztrófa volt, amit az emberek elmondtak. És az NGO-k nem is mehetnek oda be. Ezeket az embereket kriminalizálták, azt mondták, hogy valamit rosszul csinálnak. Ugyanakkor a strukturális rasszizmusról is szóltak önök, és azt hiszem, hogy ezt komoly, ezzel komolyan foglalkoznunk kell. Több milliót kiadhatunk, és továbbadhatjuk ezeket a forrásokat a romáknak, bármit megtettünk, a cseh akár több milliót nem is használtak fel, és nem azért, mert a romák nem akarnak forrásokat kapni. Itt a strukturális rasszizmus kérdését kell kezelni, és többet kellene erről mondani. Itt a hatóságról van szó, szóval nem csupán a rendőrségről, tehát itt a saját intézményeket kell otthon megvizsgálni. Aztán a projektek, ön azt mondta, hogy különleges projektekre van szükség, más, máshogy kell valamit csinálni egy közvetlen hozzáférésről szólt az EU projektekhez. Magyarországon hatalmas problémák vannak a romákkal, hogy a romák bármiféle EU, EU forrást kapjanak, ez gyakorlatilag nem működik. Azt hiszem, hogy e tekintetben még néhány elképzelésről szólhatna, és aztán nagyon sok romát kiutasítottak Németországból, és egészen sokat és ők például a Koszovóban, szervezési országokban mentek vissza. Ez a melekült válság okán történt, ez egyébként már eleve egy elhibázott fogalom, és kiátszák a menekülteket a romák ellen. Az elmúlt ciklusban is volt már ilyen jelenség, és a cselekvési opciók gyakorlatilag lemosódtak az asztalról, és az a benyomásom, hogy újra előről kezdünk mindent, vagy legalábbis megrekedtünk. A romák tehát ezen rasszista viták áldozatai válnak a tagállamainkban, amelyek az elmúlt években ö, beindultak. Köszönöm Cornelia. Katerina Marcelina következik Portugáliából. Köszönöm, elnök asszony. Csak két ö, hivatkozással szeretnék élni a helyütt. Az első, az empowerment fogalmára vonatkozik a roma közösségek vonatkozásában, hiszen ezen közösségek bevonása fontos, hogy megtörténjék az emancipáció. Nagyobb hatalomra van szükségük, hogy az oktatásban is jobb eredményei legyenek a roma gyerekeknek, akiket támogatni kell oktatásban, képzésben, itt a nők szerepét emelném ki. A roma nőknek nagyobb támogatásra, nagyobb emancipációra van szükség. Tehát a roma nők kérdését ne veszítsük szem elől, hogy mennyire fontosak ők a közösségük szempontjából, be kell vonni a romák közösségét, és ez a nőkön keresztül történhet meg. Aztán egy másik pont, amiről az e- imént megfelelkeztem, a portugál parlament kezdeményezése az, hogy közzé tesz majd egy jelentést a rasszizmusról, a xenofóbiáról, az etnikai faj alapú megkülönböztetésről, mégpedig 2019. júliusáig, a ciklus végéig. Meg akarjuk hallgatni a közhatóságokat, a civil társadalmat, és nagyon sok szemét, akik a roma közösség képviselői, hogy előállítsuk ezt a politikai jelentést, ahol is a rasszizmus valóságával akarunk szembesülni, és a roma közösségek szerepeit nagyon fontos, hiszen ők a legdiskrimináltabbak. Aztán nagyobb beruházásokra, nagyobb európai forrásokra van szükség a lakhatás tárgykörében. Ugye itt szóltunk a barakokról, táborokról, ahol az emberek embertelen körülmények között élnek fontos az oktatásba, a foglalkoztatásba beruházni, de először a lakhatásba kell beruháznunk. Ez tehát egy felhívás a részemről annak érdekében, hogy a lakhatási helyzetet megoldjuk, és több forrás szálljunk erre a célra. On my list. Köszönöm szépen, listámon utolsó hozzászóló Romeo France. Mielőtt megadom a szót, el szeretném mondani, hogy mindenki egy percet kap, nagyon szigorú leszek, és utána lezárjuk az ülést, Rómeó parancsoljon. Ich richte mich jetzt an die Nationalstaaten. Most a tagországokhoz fog, fog, fordulok, a tagországoknak fel kell tenniük a kérdést azt, hogy a megközelítéseink antipaternalisták-e a roma közösségben vannak -e olyan szemerek, személyek, akik, akikben megbízunk? Ezt a kisebbséget polgárként tekintjük-e, felismertük-e azt, hogy a cigány ellenesség az oka e, ennek a problémának, és a többségi társadalom defektusára hívja fel a figyelmet. Hogyha nem tudunk válaszolni, akkor fel kell tenni a kérdést, hogy jó úton járunk-e. Önöknek ezeket a pontokat megfelelően kell kezelniük. A korrupció az egyik legfőbb oka a roma stratégi, stratégia megvalósítása hiányának. A kirekesztés olyan személyeket termel, akiknek munka erejét kizsákmondják, 1 euró 20 fizetnek nekik egy óra munkáért. És az EU-s eszközök túlságosan magasak számukra. A romák az utolsók ebben a láncban és a korrupció áldozatai. Azt gondolom, hogy itt biztonságos utakat kell találni az, az érzés, hogy amikor a romákról beszélünk, akkor mintha egy idegen fajról beszélnénk, nem emberekről, polgárokról. Az azért van így, mert a többségi társadalom tulajdonképpen a cigány ellenességet eh, szem elől téveszti. A, a, nagyon fontos, hogy a többségi társadalmat eh, vonjuk terápia alá. És fontos, hogy itt teremtsünk példákat annak érdekében, hogy az érintetteket eh, és a többségi társadalmat egy szinten lehessen kezelni. Hessen, nem volt nem hogy Bajorország, a szintikkel és a romákra állami szerződéseket kötnek, Hát így kötelező róluk tanulni Bajorországban és Baden-Württembergben. A cigány ellenesség ellen sikeres küzdelemnek egyik, ez egyik záloga. És azt gondolom, hogy ezeket a példákat még meg kell nézni. Kiengászon egy dolgot még elmondhatok. Én is ott voltam Galerátában, és alá tudom húzni azt, hogy a szintik ott intézményi rasszizmusnak vannak kitéve, és ez ellen kell, hogy fellépjünk. Köszönöm. Köszönöm, Rómeó. Back to my list. Eh, Miss Foziliute. Eh, Visszatérek a listámra, uh, eh, asszony szeretne reagálni, parancsoljon. Köszönöm szépen. Örüljünk annak, hogy támogatják a Truth and Reconciliation Committee felállítását. Két pontot emelnék ki az a kérdés, hogy a roma integrációs stratégiát eddig hogyan valósították meg. A tagország érdekes eszközöket használ, például a közmunkát. Alulfizették őket azonban, és még csak a minimális bért sem fizették nekik a közmunkáért. Ez agasztó. Másik pont, ami a népszámlálást illeti, az adatok, információk gyűjtése a romákról egy nagyon érzékeny terület. Az EFRA eh, használja ezeket a módszereket. Salvini a BBC-n eh, azt mondta, hogy azért kell ezeket az intézkedéseket eh, megtennie, mert a nemzeti roma integrációs stratégiák ezt várják tőle. Tehát mi nagyon ővetesek lennénk a romákkal kapcsolatos adatok kapcsán, megvizsgálhatjuk azt, hogy a szolgáltatásokat hogyan szolgáltatják, minőségi szolgáltatások ezek, és ezt tudjuk figyelemmel kísérni az ombudsmanok bevonásával. Kán úr. Yes, the checks have all left, but I wanted to... Köszönöm szépen. Sajnálatos, hogy negatívnak vették a komment, eh, az általam elmondottakat. A csek eh, média és sok eh, roma közösség kiváló ombudsman dolgozik a csek köztársaságban is ezeken a kérdéseken, de ezeket a kérdéseket akkor is őszintén fel kell vetni. Ami a médiát illeti, a pozitív példákat említették, hogy ezeket terjeszteni kell az elnök, a cseh elnök nagyon negatív megjegyzéseket tett a romákkal kapcsolatban, és egy nagy szociális média kampány indult, romák ezrei jelentkeztek, akik munkahelyről jelentkeztek, és mondták, hogy ők dolgoznak, ott vannak. Tehát gyakran a megoldás nagyon közel van, és csak körül kell nézni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Jafanovics eh, asszony, tessék. Köszönöm szépen, köszönöm szépen eh, Toma úrnak, hogy hogy ezt az egy percet nekem adta. Nem, nem, nem, Toma úr kapta, meg Jovanovics eh, az, hogy tőlem kapta, tőlem kapta ezt az egy percet. Persze, csak vicceltem. Köszönöm szépen hogy a médiára reagált a kollega, úgyhogy erre már nem kell reagálnom, és a nemek közötti egyenlőségre szeretnék koncentrálni. Úgy látom, hogy a politikai narratívában, amikor a cigány ellenességről beszélünk, nem igazán beszélünk a nemek közötti egyenlőtlenségről, nem csak nőkről kell beszélnünk, de nézzük, nézzék még meg, hogy mi a helyzet azzal a romával, aki nem csak hogy roma, de mondjuk leszbikus vagy homoszexuális, milyen nehéz helyzetbe kerülhet a társadalomban. Főleg a roma nőkre koncentrálnak e, ezek, és nem a roma férfiakra. E, tehát e, mindenképpen érdemes erre utalni. Nagyon sokat kell dolgozni azon, hogy megtanuljuk, hogy a politika csinálásba hogyan vonjuk be ezt a fontos témát. Ez az egyik legfontosabb feladat. Köszönöm szépen. Egy percet kérek, egy percet kérek a tolmácsoktól. Én tudom, hogy már túlmentem az időn. Egy percet kérek csak Kacsesz úrnak, és aztán uh, utána Szorája Prost uh, asszony fogja lezárni a uh, vitát uh, angolul, vagy a konferenciát angolul. Köszönöm szépen! A roma migráció ezredik évfordulójának az ünnepén megkérdezhetjük, hogy mi történt a roma kisebbséggel Ahogy elhangzott, a Nemzeti Parlamentben a roma képviselőknek, illetve intézményekben a roma képviselőknek kvótát kell meghatározni. Ez nagyon fontos, mert amíg ez nem történik meg, ugyan ez marad a helyzet. 15 évig gondolkodtunk már nemzeti stratégiákon, kereteken, programokon, de eddig semmi konkrétumra nem került sor. Úgy halljuk, hogy tettünk valamit a romákért, de nagyon keveset tettünk értük. Hány romát alkalmaztunk az intézményekben? Nagyon keveset. To Soraya Postnak adom meg a szót, de innét kezdve angolul folytatjuk az ülést, tolmácsolás nélkül. For a, a long day. So... Tolmácsok keményen dolgoztak egy hosszú napon keresztül. I would like to turn to my colleagues in, from National Parliament and thank you very much for your intervention